Guten Morgen, meine Damen und Herren. Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim, akkor próbáljunk neki látni a munkához. Mindenki nyilván megkapta. Először is, ha megengedik, akkor szeretnék mindenkit üdvözölni az új év első ülésén. Ha megengedik, megragadom ezt az alkalmat, és mindenkinek boldog, egészségben, sikerekben eh, gazdag új évet kívánjak 2012-re. Remélem, hogy ebben a bizottságban eh, a munkát az előző évihez hasonló kiváló együttműködésben folytathatjuk. 2012 biztos vagyok benne, hogy Eh, nem kevesebb munka éve lesz, legalább ugyanannyi munkára számítok, mint tavaly, sőt, igazából valószínűleg még több is lesz a tennivalónk, mint a tavalyi év során. Kezdjük talán az elnöki bejelentésekkel. Az első napirendi pont, változott a napirendi pontok sorrendje, mindenki tájékoztatunk, hogy a hatos napirendi pontot a kérések értelmében a hármas pont és a négyes pont közé fogjuk beszúrni. Egyébként is ez a logikus sorrend, hogyha Hogyha nincs senkinek ellenvetése, akkor ezzel a módosítással a napi rendet elfogadottnak tekintjük. Ezen kívül egy-két bejelentésem is lenne. Elsőként Klaus Bayer, aki itt ő mellettem, az év elejétől fogva az ITRE titkárság osztályvezetőjeként funkcionál majd. Szeretnék gratulálni a kinevezéséhez, üdvözlöm a fedélzeten, és sok sikert a munkához. Sok munkája lesz, remélem, hogy az ő segítségével még sikeresebben működhet szakbizottságunk. Ennek értelmében a titkárság vezetése is majd egyszerűbb, világosabb lesz, aminek örülök, ugyanakkor nem szeretném megragadnám az alkalmat, annak ellenére, hogy a karácsonyi kocintáskor már ezt megtettem, hogy köszönetet mondjak Rinsefan Arumnak, ismételten a titkárság korábbi vezetőjének, aki nagyon nehéz időben vette át a titkárság vezetését. geteg munkát végzett, a részben olyat is, amiért nem feltétlenül volt felelős, és nehéz hónapok, évek alatt kiváló munkát végzett, azt hiszem, hogy megérdemli, hogy köszönet mondjunk neki, és a legjobbakat kívánjunk. Köszönjük a megbízhatóságát munkáját. Um, Új tagként Rupert wilkinson üdvözlöm a szakbizottságban a titkárság új munkatársát. Egészen jobb oldalon ül ő, üdvözöljük a szakbizottságban, és jó munkát kívánunk a következő hetekben, hónapokban és években. Ugyanakkor Siegfried Bayert Bayertől el kell búcsúznom, aki elhagyja a titkárságot. A titkárságban a jövés, menés, Németországban azt mondanák, mint a ö, galamb dúcban, mindenki szemára nehéz az új feladatokat átvenni az új munkatársak számára. Nagyon sokat segített nekem ő személyesen, különösen az ülések előkészítésében, és abban, hogy minden rendesen lebonyolódjon. Még egyszer köszönetet mondok Siegfried Bayernak. Dann darf ich nur noch drauf... Utalnék egészen röviden arra, hogy az adminisztráció szerint a szakbizottságoknak hatékonyabban kell felhasználniuk az idejüket, hogy a tolmácskapacitások is jobban kihasználhatóak legyenek. Ezt már figyelembe vettük a tekintetben, hogy csütörtökig kell, hogy szakbizottsági ülések legyenek, hogy a lehető legjobban ki lehessen használni a tolmácsolási kapacitásokat, mindig két egymást követő napra kell helyeznünk az üléseinket, majd a jövőben ezen el kell gondolkodnunk. Az is lehet, hogy olyan helyzetek is adódnak, amikor három napra lesz szükségünk, hogyha sok lesz a munka. Az idő tervünket mindenféleképpen meg kell majd valósítanunk. A Dán elnöksége voltak megbeszélések, akik átvették most a különböző dossziékat, és ezeket a témákat mindenféleképpen kislekedés nélkül le akarják majd zárni. Nagyon különböző ha, helyzet alakult ki például az energiahatékonyság tárgyában is. Az ENISA esetében nehézségek adódtak a tanácsban, ezt is tudják a résztvevők. Kicsit függőben van ez a dolog. Mi elintéztük a munkánkat, jó lenne tehát, hogyha ez, ügy, ez az ügy előre haladna. Itt nem kicsinségekről van szó, hanem központi politikai jelentőségű témákról mindig panaszkodnak a problémákra, de nem képesek lezárni ezeket a dossziékat, ez elfogadhatatlan megoldás. Ennyi lenne bevezetésként és közvetlenül meg is kezdjük a munkát az első napi rendi ponttal. Tíz óráig van időnk erre. Jó lenne, ha az egyes napi rendi pontokat ma el tudnánk intézni. Az energiahatékonyságról még egyszer beszélnünk kell ma, hiszen lényeges témáról van itt szó, és a bizottságot is szóhoz kell juttatnunk. Az utolsó alkalommal ez nem sikerült. Nagyon fontos ez a téma, és ezért nyilvános eszmecserét szervezünk. Az lenne a kívánalmam tehát, hogy úgy kezdjük meg a munkát, hogy először a bizottságnak adjuk meg a szót, és aztán még megvitathatjuk a nyitott pontokat, sok ilyen van még, de az első rangú nyitott pontokról beszélünk majd. Marido Donei igazgató urat üdvözlöm körünkben, és azonnal meg is adom neki a szót. Ez egy ugrás a hideg vízbe, de kapott már beszámolókat arról, hogy miről tanácskoztunk a legutóbbi alkalommal. Hálás lennék önnek, hogyha a bizottság szemszögéből állást tudna foglalni a tanácskozások jelenlegi állapotáról. Önni a szó, köszönöm szépen. Thank you very much indeed, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megragadni ezt az alkalmat, hogy mindenkinek boldog új évet kívánjak, és remélem, hogy sikeres is lesz ez az új év az energiahatékonyság tekintetében eléggé optimisták vagyunk, szerintünk sikeres lesz ez az új év, méghozzá hamar meg is látjuk majd ezt. És az energiahatékonysági javaslatok az egyik legfontosabb prioritásunk. Most itt láthatók ezek a napirenden. Nagyon örülök annak, hogy a szakbizottság és a parlament egésze is elkötelezett amellett, hogy a lehető leggyorsabban vigye előre ezt az ügyet. A Dán elnökség is elkötelezte magát emellett úgyhogy azt hiszem jó szelünk van, megújuló szelünk van, és talán sikerül majd megfelelő kielégítő zárásig is eljutni még a Dán elnökség alatt, ezt mindenképpen támogatjuk és minden tőlünk telhetőt megteszünk ennek érdekében. Elnök úr, nem kívánok túl sok időt most elvenni. Három-négy kulcsfontosságú dolgot hadd emeljek ki a javaslatból. Az első talán az ötös cikkkel kapcsolatos, ez a közbeszerzést illeti. Voltak olyan felvetések, hogy az energiahatékonysági javaslatok már, ami a közbeszerzést illeti, nem teljesen konzisztensek, az új közbeszerzési irányelvel, amelyet a bizottság, amelyről a bizottság decemberben javaslatot fogadott el. Én mindenkit megnyugtathatok, hogy a belső piaci kollégákkal teljes mértékben együttműködünk, tehát következetesek, konzisztensek vagyunk, és a közbeszerzési irányelv javaslata megengedi azt, hogy fél, figyelembe lehessen venni az életciklus költségeket. Ez azért fontos, hogy szerte az EU-ban az energiahatékonyságot erősíthessük. Ezt mindenképpen benne kell hagyni erősen a szövegben. A másik kulcsfontosságú eleme a javaslatnak pedig a következő. Az energiahatékonysági kötelezettségek szerepelnek itt, és ami ezekhez társ, ö, csatlakozik, még a célkitűzésünktől elég messze vagyunk, igen ambiciózus a javaslatunk, másfél százalékról van szó. Alapvető fontosságú ez, nagy hozzájárulás lenne ez ahhoz, hogy a 20%-os célkitűzést elérjük, teljesítsük. Tehát üdvözöljük azt, hogy megerősítjük az, igazol, az ellenőrzést, a monitoringot, az energiaszegénységgel külön foglalkozunk. Ettől függetlenül nagyon fontos, hogy az ambícióból ne adjunk alább, és így el tudjuk érni a végső célunkat. Talán még egy fontos felvetés a a fogyasztásméréssel és számlázással kapcsolatban. Tudjuk, hogy a fogyasztóknak rendelkezni kell az információkkal. A jelenlegi energiaszolgáltatási irányelven kapnak valamennyi információt a fogyasztók, de ez nem elegendő, és ezért erősítettük meg az információszolgáltatást a javaslatunkban. Tehát azért, hogy a fogyasztók maguk is gondoskodhassanak arról, hogy hogyan végzik az energia megtakarítást, tájékozottak legyenek és lépni tudjanak. Tehát a 8-as cikk mérésre és számlázásra vonatkozó rendelkezéseit próbáljuk meg a lehető legerősebben meghagyni azért, hogy támogassuk a fogyasztókat, a fogyasztók védelmét. És egy utolsó dolog, nem akarok tovább menni, mert egész napig lehetne róla beszélni, hogy a célkitűzések, legyenek ezek nemzetiek vagy mások, kötelezőek vagy nem kötelezőek. Nagyon érzékeny és nagyon fontos pontról van szó hát ahogy majd az ügy lezárásához haladunk, valahogy ezt meg fogjuk oldani, támogatjuk a parlamentet mindenfajta technikai munkával, ami megtehető, a tanácsot is támogatjuk, és reméljük, hogy sikerül a 20%-os főcélt elérni függetlenül attól, hogy ezt egyéni célokon keresztül vagy másképp érjük el, ezt majd a javaslatok fogják meghatározni mostantól a vita végéig. Ennyit mondanék most, elnök úr, tudom, hogy nagyon szorít minket az idő, nagyra becsülöm a lehetőséget, hogy itt összefoglalhattam a lényeget önöknek, bárkinek bármi kérdése van, nagyon szívesen válaszolunk a vita végén. Köszönöm. Gut, herzlichen Dank. Köszönöm. Akkor, hogyha ez így megy, a szólásra jelentkezettek sorrendjében haladok majd előre. Gondoltam, hogy a ami mindenképpen hozzá akart szólni, de nem jelentkezett. Claude, tiéd a szó. Nem akarok most a kezdetben nagyon sokáig szólni. A kérdésekre szeretnék inkább válaszolni a kollégák részéről Nos, most az a kérdés, hogy hogy állunk az elnyék jelentéstevő üléssel. Az elmúlt időszakban két ilyen ülésünk volt, és az utolsó ízben lefolytatott vita alapján, amikor egyes kollégák azt mondták, hogy január végén lehetséges lesz már szavazni, nos, az elnyék jelentéstevői ülésen is vitáztunk erről, hogy milyen gyorsan tudunk előre haladni, és az volt a véleményünk, hogy inkább február végén szavaznánk, hiszen így még 5 plusz elnyékjelentéstevői ülésünk lesz. Fontos, hogy ezt az 1800 módosítót megfelelően tudjuk kezelni, hogy legyen idő arra, hogy a lehető legtöbb kompromisszumot ki tudjuk dolgozni, hogy áttekinthető szavazólistát tudjunk összeállítani tegnap az elnyékjelentéstevő ülésen keményen, de fair módon tárgyaltunk, és az a benyomásom, hogy célirányosan előre tudunk lépni. Ezért örülnék, elnök úr, hogyha a mai eszmecsere végén az elnyékjelentéstevő javaslatunkkal kapcsolatosan, azaz, hogy február 21-én tudjunk szavazni, jó lenne, ha ezt hivatalosá tudná tenni az eszmecsere végén, hogy minden kolléga számára világos legyen ez, és a frakciókon belül is ennek megfelelően tudják szervezni a munkát, hogy minden képviselő betekinthessen a kompromisszumos szövegekbe. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Korola képviselőnek adom meg a szót. Thank you. Um, first... Köszönöm. Először is szeretnék köszönet mondani az előadónak, kiváló munkát végez ezen a nehéz területen. Az árnyék előadók Nyilván egyetértenek majd velem, amikor azt mondom, hogy igen, komoly eh, háttérmunkát kellett végeznünk, rengeteg ülést tartottunk, bekezdésenként végig eh, ástuk, rágtuk magunkat a szövegen. Igen komoly haladást értünk el, meglepő módon, igen komoly politikai kérdések is vannak, amelyekben nem ugyanazon a véleményen leszünk majd egymásnak azt bizonyítottuk be az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy egész értelmes ügyet tudunk folytatni ezen kérdésekben. Köszönöm az előadónak, akinek köszönhető, hogy ez a munka ilyen kiválóan működik a menetrendel kapcsolatban. Támogatom a javaslatát, szerintem nincs más dolgunk, mint hogy rendszerezetten folytatjuk a munkát, ahogy ezt eddig tettük, és az irányelv minden részével mérehatóan tudunk így foglalkozni. Üdvözlöm a bizottság eh, képviselője által az imént tett nyilatkozatot a közbeszerzéssel kapcsolatban jó volt hallani, amit elmondott, mert sokunk számára eh, nagyon fontos, hogy az egész értartamra eh, vetített költségek mindenképpen szerepeljenek a szövegben. Ami a fogyasztás mérést illeti, egy munkareggelén vettem részt, amely ilyen pontosan arról beszéltünk, hogy a fogyasztás mérés, az intelligens mérőrendszerek eh, milyen előnyökkel járhatnak a fogyasztók számára. Ez jó néhány témában előjött már ez a kérdés, és nagyon remélem, hogy a kollégák nevében is mondhatom, hogy a parlamentben általában eh, megegyezés van arról, hogy a fogyasztók érdekében működjön. Ez az irányelv, ehhez azonban fontossági eh, sorrendet kell felállítanunk amiben e, igencsak előkelő helyen szerepel az, hogy a fogyasztók milyen információt kaphatnak az intelligens fogyasztás mérési rendszereknek köszönhetően. Általánosságban szólva. A bizottság képviselője a célkitűzésekről is szól pár szót, amely üdvözlendő, hiszen a viták során újra és újra e, felmerült, hogy miért is van szükség erre a jogszabályra, miért van szükség ezekre az új szabályokra? Miért van szükség 20%-os energiahatékonyság javulási eh, célkitűzésre? hiszen így lehet csökkenteni az energiafelhasználást, az energiafogyasztást, és így tudunk az éghajlatváltozás elleni harcban is sikerrel járni, illetve Európa energiaellátásának biztonságát is csak így tudjuk garantálni. Ha megengedi elnök úr, még egy-két megjegyzést tennék. Általánosságban szólva a bizottság javaslatának a szövege jó néhány tagállam számára jelentős nehézségeket jelent, hiszen azon országok, amelyek több energiahatékonyság több területén is eddig is aktívak voltak, úgy látják, vélik, hogy a bizottság e, szövege igazából nem illeszkedik ahhoz, amit már eddig is tettek ahhoz a rendszerhez, amely már náluk működik. Ezért jó lenne, hogyha rugalmasabb lenne ez a szöveg rugalmasabb lenne. Ez a jogszabály, ez az irányelv, hiszen a már meglévő nemzeti kezdeményezéseket jó lenne nem eh, kockára tenni, nem kell, ha már valahol léteznek működő példák, programok, akkor nem kell újra feltalálnunk a spanyol viaszt Brüsszelben. Egy másik olyan terület, amelyen Fontosnak tartom hangsúlyozni, eh, hogy mennyire közel áll a szívünkhöz, ez a kis és középvállalkozások kérdése. Tudjuk, hogy a gazdasági, jelenlegi gazdasági válságban mennyire fontosak mindent a a kis és középvállalkozások, ezért ebben az irányában is azt javasoljuk, hogy a KKV-kat az energia auditok hatája alól vegyük ki, és próbáljuk inkább a tagállamokat rábírni arra, hogy olyan pénzügyi ösztönzőket vezessenek be, amelyek segítenek a KKV-knak, Eh, hogy ne csak energiahatékony, hanem költséghatékony megoldásokat találjanak. Nem szabad ugyanakkor azt sem figyelmen kívül hagyni, hogy ezen a területen, mint majdnem mindenhol, a KKV-k szempontjainak figyelembe vétele elsőleges fontosságú, főként most válságos időkben. Sokat tettünk már eddig is, azonban sok munka áll még előttünk is, talán az egyik legfontosabb az, hogy eh, szépen lassan, de biztosan haladunk bekezdésről bekezdésre, átrágjuk magunkat, előbb-utóbb végzünk a szöveggel. Köszönjük, Pipa úr! Ja, dankeschön. Köszönöm szépen, elnök úr! A jelentés tevőhöz intézett eh, gratulációkhoz szeretnék csatlakozni, aki nagyon nagy munkát végzett. Valóban sokat dolgoztunk, és fontos pontokat illetően meg tudtunk állapodni, de még nem a döntő pontokban. Szeretném kiemelni, hogy a kettes cikknél a finanszírozási eszközöket illetően jó úton járunk, a tízes cikket illetően több gazdaságosági komponens a hő és energiater, kapcsolat hő és energiatermelés esetén itt is az egyetértés felé haladunk. Tegnap szintén közelebb léptünk a hetes cikket, illetően tehát az auditok témakörében, ami a tanúsítási rendszereket illeti, illetve az energiahatékonysági teljesítmény elismerését ezt valóban úgy akarjuk csinálni, hogy a fennálló rendszerek a tagállamokban egy új európai követelmény révén ne kerüljenek veszélybe. És egyes tagállamokra tekintettel azt hiszem, hogy itt egy jó egyetértést tudunk majd elérni. Ami a Környezetvédelmi Szakbizottság véleményét illeti, a jelentéstevőnek szeretném feltenni a kérdést itt és most arról, hogy mi a véleménye erről. A Környezetvédelmi Szakbizottságban a néppárt néhány nagyon rugalmas észrevételt tett, de az ETS téma is felmerült, és érdekelne ma a jelentéstevő véleménye ezzel kapcsolatosan. Az ütemtervet illetően elmondtam kezdetben, hogy nagyon sok részletben egyetértünk, de az alapkérdésekben még nem. Azt hiszem, hogy az ütemterv most attól függ, hogy a jelentéstevő mennyiben tudja azt elérni, hogy konszenzus képes javaslatokat terjesszen be, különösen a hármas, a négyes és a hatos cikket illetően. Mostanáig ez nem sikerült elbeszélünk egymás mellett, és ezeken a területeken, hogyha egy gyors áttörés sikerülne, akkor természetesen a javasolt időtervet is be tudnánk tartani, de ez a jelentéstevő javaslataitól függ. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Vidal Quadras következik. Thank you, President. I... Köszönöm, elnök úr. Én is üdvözlöm az új osztályvezetőnket, Klaus Bayert. Nagy örömmel dolgoztam már Klausszal több éven keresztül az egyeztetés terén, úgyhogy azt hiszem több napot szenvedtünk együtt. Néhány dicsőséges napot is megéltünk, de általában kínszenvedés volt. Remélem, hogy ebben a szakbizottságban több kellemes napunk lesz, győzedelmes napunk, mint küzdelmes napunk. Elnök úr, azt hiszem nagyon jó, hogy egy kicsit el tudtuk halasztani, el tudtuk tolni a határidőt, ezzel az anyaggal kapcsolatban van még egy hónapunk, úgyhogy meg tudunk vitatni olyan kérdéseket is, amelyek életbevágóan fontosak. A módosítókat már egyszer megvitattuk, ez a második alkalom az cserére, és így most precízebbek, tömörebbek, célra törőbbek lehetünk. Ami pedig azt a dilemmát illeti, hogy legyenek kötelező célok, vagy pedig kötelező érvényű intézkedések, az a véleményem, hogy olyan csatákban ne bocsátkozunk, amelyeket nem tudunk megnyerni. Tudjuk, hogy mi a tanács álláspontja. Úgyhogy jobb, hogyha realisták maradunk. Tehát azok az intézkedések, amelyekről az a tagállamok döntenek a saját nemzeti hatékonysági terveikben, és így nemzeti célokat határoznak meg, működnek ennek az irányelvnek a következményeképpen. Szerintem ez a realista megközelítés, hogyha ezt alkalmazzuk. Ha a nemzeti tervek végül nem teljesülnek, a tagállamok nem tartják be ezeket és nem teljesítik a célokat, akkor ebben az esetben lehet lépni, az következik be, hogy az irányelvben foglalt intézkedések válnak kötelező érvényűvé, és ezek vonatkoznak majd a tagállamokra, és itt lép be a bizottság, aki ellenőrzi, hogy a tagállamok teljesítették-e, elérték-e a célokat. Az biztos, hogy a jelentéstételi kötelezettségeket nem szabad megkettőzni, ezért javasolom, hogy bármilyen eltérő intézkedés a 19-es cikktől függjön, ahol a jelentéstételi kötelezettségek szerepelnek. Ugye itt benne van, hogy minden tagállam a saját nemzeti tervét a bizottságnak nyújtja be. A tagállamoknak kell bizonyítani, hogy ezek a tervek valóban el is érik a célkitűzéseket. Ami pedig a hármas cikket illeti, én ragaszkodnék ahhoz, amit a múltkor is elmondtam. Szerintem tartsuk meg ezt a cikket úgy, ahogy a bizottság azt javasolta. De emellett még mondjuk el azt, hogy az energiaintenzív ágazatok esetében a tagállamok az energiaintenzitás értelmében szabják meg a célokat, tehát a GDP arányában vegyék figyelembe az energiafogyasztást. És még valami, amit nagyon sokszor elmondtam, hogy inkluzívan kell ezt kezelni, tehát mindenféle mindenféle kapcsolt hő és energiatermelés legyen itt bevéve, de a technológiai és környezetvédelmi hatékonyságot vizsgáljuk meg, hogy ne legyünk kontraproduktívak. A 4-es és 5-ös cikkek kapcsolatban egyetértek az előadóval, amellett, hogy új épületeket építenek, vagy felújítást hajtanak végre, a tagállamok más intézkedéseket is foganatosíthatnak. Lehet tárgyalni az energia fogyasztás csökkentésének a százalékáról. Az előadó 3 százalékot javasol, de lehet vitatkozni még arról, hogy ez a 3 százalék jó, vagy más, vagy más legyen. A lényeg az, hogy az alapelvben egyetértünk. Tehát az épületek energiateljesítményét lehet javítani. Az energiahatékonysággal, a szolgáltatásokkal, a méréssel és más módokon. És zárásként, elnök úr, még egyszer aláhúznám azt az alapelvet, hogy a kereslet oldali menedzsment intézkedésekhez kellene ragaszkodnunk. Én ezt többször elmondtam ebben a szakbizottságban, hogy a kereslet oldal mennyire fontos, mennyire fontos a mérés, az energiahatékonyság javítása szempontjából csökkentik ezek a hálózatra, ezek az intézkedések a hálózatra nehezedő nyomást, és ráadásul piaci alapú megközelítést lehet alkalmazni, ami ugye mindig a legjobb megközelítés. Köszönöm szépen. Kolléga Girek. Girek kolléga következik. bardzo. E, Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Mindenek előtt engedjék meg, hogy elmondjam, hogy mennyire egyetértek Vidal Quadrasz kollégával. Gyakran van ez így. Nem tudom eléggé hangsúlyozni annak a fontosságát, hogy a tagállamra, a tagállamokra hagyjuk annak a módszerét, hogy hogyan érik el ezt az energiahatékonyságot, ami pedig a GDP-hez arányában történő kifejezést, megjelentést illeti. Nos, ezt is roppant fontosnak tartom. Hölgyeim és uraim, nem arról van most szó, hogy szorít bennünket az idő. Még ha szorítana is, ez túlságosan fontos téma ahhoz, hogy eh, elsiessük a döntést, minél lassabban hozzuk meg a döntést, annál jobb. Eh, rossz irányban indultunk eh, el, hiszen nem tudtuk igazán hogy milyen fogalom meghatározás, definíciót használjunk az energia hatékonyságra, illetve annak javítására. A primer energia definíciója nem volt egyértelmű, illetve az energia hatékonyságot azt hiszem, hogy a GDP értelmében kifejezni a legjobb. Én végeztem egy kis magánkutatást, és jó néhány definíciót találtam. Törmesz úrhoz fordulok, a, primér, a megújuló energia az primer energiának számít, igen vagy nem? Illetve ön szerint hogyan mérhetjük az energiahatékonyság javulását? A napenergia a legprimerebb, legelsőlegesebb formájú energia, hogyha már itt tartunk. Azt hiszem, hogy ezt nehéz lenne megkérdőjelezni, ugyanakkor a napenergia megújuló energiaként történő felhasználása nem az, mert hát ez teljesen nonsense lenne. Azt hiszem, hogy további módosítókra lesz szükség. Eddig több mint 800, valamivel több mint 800 módosító indítvány érkezett. Ez elsősorban ezek többsége eh, annak köszönhető, hogy jó néhány eh, kérdésben nem látunk tisztán, nem fogalmazunk egyértelműen, hogyha eljárásilag lehetséges további módosítókat nyújtanék be. Muchas gracias. Castillo képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr, megragadom az alkalmat arra, hogy mindenkinek a legjobbakat kívánjam az új évre. Nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy eljárási szempontból egy olyan pillanatban vagyunk, amikor lejárt a módosítók benyújtásának határideje, tehát most már a kompromisszumokat azok alapján kell kidolgoznunk, amely módosítókat eddig benyújtottak. De van mozgásterünk a kompromisszum kötés művészete, tehát nagymértékben a jelentéstevőtől függ. Akinek köszönetet mondok a remek munkáért, és most a siker nyilván az árnyékjelentéstevők munkájától függ, illetve sok kolléga munkájától, hiszen nagyon sokan részt vesznek ezen dosszié kidolgozásában. Tekintettel arra, hogy sok lehetőség van, amely még nyitott előttünk, két lehetőséggel foglalkoznék ezek közül. Az egyik a rugalmassághoz kapcsolódik, az intézkedések rugalmasságához. Ebben az értelemben valam, valóban alul, alapvető jelentőségű, hogy az in, a tagállamok azokat az intézkedéseket alkalmazhassák, amelyeket ők maguk ítélnek a legjobbnak. Hiszen nagyon sok egyéb jogszabály esetében azt láthattuk, hogy a végrehajtás kor felhígították ezeket a tagállamok. Tehát semmiképpen sincs rosszabb jogszabály, mint amit nem tartanak megfelelőképpen tiszteletben. Éppen ezért realistának kell lennünk. Nagyon eltérőek a helyzetek az egyes tagállamokban. Ennek tudatában tehát el kell kerülnünk, hogy ugyanaz legyen az eszköz, és ugyanazok legyenek a fellépések. Ez egy központi jelentőségű elem, amely meghatározza majd, hogy a gyakorlatban mennyire lesz hatékony, vagy mennyire nem lesz hatékony az az irányelv. Hogy mennyire tudjuk elérni a nagyobb energia hatékonyság, az energia hatékonyságot, illetve a hatékonyabb energiafogyasztást. Vannak olyan intézkedések, amelyek például az ingatlanok felújítására vonatkoznak, vagy az energiahatékonyság intézkedések alkalmazására az épületekben, vagy nagyon sok egyéb elemre, amelyek a közszférától függenek. Ezzel kapcsolatban mondanék el egy dolgot, például országom Spanyolország tekintetében bizonyos középületek, amelyeket nem a közelmúltban építettek, olyan állapotban vannak tehát, hogy ezek felújítása elengedhetetlen. Nagyon sok középület esetében az a maximális intézkedés, hogyha például az izzókat kicserélik, és gazdaságos izzókat alkalmaznak. Nagyon hosszú ideig így volt ez, egyéb intézkedések lehetetlenek voltak. Tekintettel arra, hogy erre vonatkozóan is benyújtottak módosítókat, megállapodásra kellene jutnunk azt illetően, hogyha ugye egy országnak be kell tartani a deficit célokat, a költségvetését szanálnia kell, ellenőriznie kell, a, illetve a nemzeti költségvetést európai részről is ellenőrzik, tehát ezeknek az országoknak, amelyek költségvetési nehézségekkel néznek szemben, ugyanakkor energiahatékonysági intézkedéseket is foganatosítaniuk kell, mindenki elképzelheti, hogy például az egészségügy, vagy az oktatás, vagy egyéb területek mennyivel fontosabbak ezen országok számára, mint az energia, energiahatékonyság. Nos, ez tény, és ennek tudatában kell lennünk. Tehát túlmenően az általános rugalmasságon ezt is figyelembe kell vennünk, hiszen különben eltávolodunk a valóságtól. Tehát most azt kijelenteni, hogy Spanyolországnak mindezen intézkedéseket foganatosítania kell, az azt a benyomást kell tenni, hogy én európai parlamenti képviselőként teljesen távol állok a valós helyzettől. Fontosnak tartottam, hogy ezen álláspontomat megosszam önökkel. Azt hiszem, hogy sokan egyetértnek ezzel. Köszönöm eh, szépen a szót, eh, elnök úr. Nem, eh, nem irigylésre méltó a jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőknek a munkája. 1810 módosító indítványa megküzdeni ez emberfeletti munkát jelent kétségtelenül. Megkönnyíti talán a tevékenységüket az, hogyha úgy, ahogy Gierek képviselőtársunk javasolta, egy lépéssel hátrébb lépnek, hogy lássák a fától az erdőt, tisztázzák a definíciókat mindenek előtt, és hagyd tegyem ehhez hozzá azt, amit én kívántam mondani, tisztáznak bizonyos alapelveket Eh, erre tennék eh, javaslatot, és aztán konkrétan egy-két eh, módosító indítványal kapcsolatban is elmondanám a véleményemet. Három alapelvet ajánlanék a figyelmébe a kompromisszumokon dolgozóknak. Egyrészt azt, hogy megvalósítható, reális célokra van szükségünk. Ezek lehetnek ambiciózusak, de hogyha irreálisak, akkor legyintést váltanak ki, és a valós elérhető célokat is veszélybe sodorjuk ezáltal. A második alapelv, amit szerintem érdemes szem előtt tartani, az az, hogy kedvező piaci, kedvező szabályozói környezetben a piaci mechanizmusok önmaguktól is sok problémát megoldanak. Ellenben a túlzottan előíró szabályozás az könnyen visszafelé visszafelesülhet el, és ennek eredményeképpen kiszámíthatatlan károkat okozhat, esetleg más kapcsolódó területeken. Tehát, ha úgy tetszik, bizalom a piac működésében. Harmadszor pedig azt gondolom, hogy eh, szem előtt kell tartani az egyes tagállamok eltérő fejlettségi szintjét. Ha lehet, akkor ez is ugyanarról szól, mint az előző kettő, vagyis a realitások figyelembevételéről, arról, hogy két lábbal a földön eh, álljunk, különben irális eh, szabályozásokat fogunk alkotni. És ezen szempontok alapján, ha megengedik, akkor, akkor négy kérdéshez szólnék röviden eh, hozzá, részben olyanokhoz, amik természetesen már elhangzottak. Az első az energia megtakarítási célok eh, kérdése. Meggyőződésem, hogy az előző szempontok alapján a fajlagos energiafogyasztási különbségeket, tagállamok közötti fajlagos energiafogyasztási különbségeket figyelembe kell venni akkor, amikor célokról eh, beszélünk. Magasabb értékekkel bíró tagállamok esetén valószínűsíthető, hogy a normál életvitel energia felhasználásán kívüli energiafogyasztásról is eh, beszélünk. Ezért elkerülhetetlen, hogy a célszámok az eltérő tagállami adottságok eh, figyelembevételével szülessenek meg. A második kérdés az, az okos mérőknek a kérdése. Őszintén irreálisnak tartom azt, hogy 2000 eh, 15-ig eh, minden tagállam, minden háztartásában eh, okosmérőket eh, szereljünk föl. Egész pontosan gazdaságilag észszerűtlennek tartom, és így az eredeti célunkkal ellentétesnek. Azt gondolom, hogy, hogy ezt a kérdést is meg kell vizsgálni költség-haszon elemzések fényében. És akkor érdemes meglépni ezt, hogyha gazdaságilag észszerű, hogyha hasznos. A harmadik kérdés a kogenerációs áramtermelés kérdése attól tartok hogy a az előrások túlzottan beavatkoznak a piaci mechanizmusokba. Itt is helye van költség-haszon elemzéseknek, és amely, amely, esetek, amely esetben ezek eh, pozitívnak eh, bizonyulnak, meggyőződésem, hogy a, a szereplők, a piaci szereplők önmaguktól is megteszik azt a lépést, amit mi esetleg előírni szándékozunk eh, nekik. Ebben az esetben pedig, ha ez így van, melléphetnénk a tervgazdaságra emlékeztető táblázatokat, amelyek eh, ennek a szabályozásnak a mellékletében most ott eh, szerepelnek. És végül a negyedik kérdés, amit szeretnék megemlíteni, ez a 3%-os felújítási ütemnek a kérdése középületekre vonatkozóan. Tudni kell, hogy a jelenlegi felújítási ráta egyes tagállamokban a fél százalékot sem éri el. Innen a három százalékra ugrás egyértelműen irreálisnak tűnik, főleg egy olyan válsághelyzetben, amiben ma van Európa és vannak a tagállamok, amikor a források előteremtése eh, iszonyatosan eh, nehéz. Inkább azon kellene gondolkodnunk, hogy hogyan tudnánk eh, részben rugalmasságot biztosítani a tagállamok számára ezen célkitűzéssel kapcsolatban, részben pedig elősegíteni az önrész előteremtését valamilyen innovatív módon. Itt, ha tehetnék egy konkrét javaslatot, talán elősegíti a kompromisszum megtalálását bizottságon belül, és aztán a tanácssal is. Érdemes lenne végiggondolni, hogy a szükséges önrészt ki lehessen váltani innovatív módon, esetleg úgy, hogy a nem ipari szektorok kibocsátásából adódó kvótatöbbletet értékesíteni lehetne, és az ebből származó bevételeket használhatnák fel a tagállamok önrészként. Ez egy javaslat, talán megfontolandó és közelebb vissza a kompromisszumhoz. Befejezésképpen pedig, elnök úr, csak azt ismételném meg, most már egy mondatban meg tudom ismételni, amit az elején mondtam, reális célok és bizalom a piacban, ez közelebb visz bennünket a megoldáshoz. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Kérem, értsék meg türelmetlenségemet, de még nyolcan jelentkeztek szólásra, valamint a jelentéstől és a bizottsági szót kap majd. Kérem, hogy kicsit rövidebbre fogják mondandójukat, mert különben nem férünk bele ebbe az időkeretbe. Egyébként értem, mert ez egy fontos politikai téma, tehát elnézésüket kérem. Következőként Angelika Nibler kap szót. Igen, akkor azonnal meg is valósítom ezt a kívánalmat. Elnök úr, tisztelt kollégák, részemről mindenkinek boldog új évet kívánok először is, és természetesen köszönetet mondok jelentéstevőnknek, Claude Törmlesznek és valamennyi elnyék jelentéstevőnek, hiszen fenomenális, hogy mennyire gyorsan és szélatörően dolgoztak a kompromisszumokon ezzel az 1800 módosítóval, ilyen rövid idő alatt ezeket szortírozni, és aztán kompromisszumból szervezni, hát ez megérdemel minden tiszteletet, köszönetet mondok tehát ezért az intenzív munkáért. Három témakört ragadnék ki egészen röviden, tekintettel az előre haladott időre. Az egyik a kötelező célok és kötelező intézkedések kérdésköre. Nem kelt majd csodálkodást, hogy nagyon sok a frakcióm részéről, de más frakciók részéről is azon a véleményem van, hogy a az intézkedések választásánál szükség van egy megfelelő rugalmasságra, hogy megfelelően előre tudjunk lépni. Tehát igen mondunk a kötelező célokra, de ne legyenek kötelező intézkedések, hiszen különösen azon kötelezettségeknél, amelyek az állami szektort érintik, nem, kerül, nem találnának ilyen kötelező intézkedések elfogadottságra. Tehát jónak tartom Alejo Vidal Quadras javaslatát remek középutat talált, kötelező célokban állapodjunk meg, és B pozícióként az intézkedéseket tegyük kötelezővé, hogyha a célokat nem tudják betartani, azt hiszem, hogy ezzel együtt tudunk élni. A második észrevételem, a négyes cikkhez a kompromisszumot átolvastam, és megállapítottam, hogy az egész négyes cikk a kompromisszumos változatban az szerepel, hogy a nem csupán a tulajdonosokra, hanem a bérlőkre is ki akarja terjeszteni ezt a kötelezettséget, Occupied by Public uh, Bodies erről kiterjeszti a bérelt uh, épületekre és ezt a kötelezettséget. Én ezt észszerületlennek tartom, nem hiszem, hogy a gyakorlatban ezt uh, be lehet tartani, nem hiszem, hogy lehet egy bérlőt kötelezni arra, hogy kötelezettségeket hajtson végre, amelyek kizárólag egy adott ingatlan tulajdonosát érintik. Tehát ez sem célra vezetőnek, sem gyakorlatban végrehajthatónak nem tartom így akkor a közférából vagy egyáltalán nem adják bérbe az épületeket, vagy pedig a, bér, a bérleti díjak annyira magasak lennének ezen kötelezettség révén, tehát szeretném tudni, hogy a gyakorlatban ezt hogyan lehetne egyáltalán végrehajtani. Én ezt nem tartom jó elképzelésnek. Az utolsó pont, amivel foglalkozni szeretnék, tetszett nekem a négyes cikk 3A bekezdések kompromisszumos szövege, amelyben az szerepel, hogy meg kell nézem pontosan a szöveget, hogy egy kötöző renoválás esetében lehetőség kell, hogy legyen arra, hogy a teljes energia felhasználása egy bizonyos százalékát megtakarítsák. Itt szintén a szükséges rugalmasságra hívom fel a figyelmet, hiszen hogyan tudnánk különben a szükséges energiahatékonyságú célt elérni. Ezt egyébként remek elképzelésnek tartom és támogatom. Természetesen a százalék arányról még vitáznunk kell, Törms úr, ezt esetleg csökkentenünk kell, erről vitáznunk kell még. Még egyszer köszönetet mondok valamennyi kollégának, akik hetek óta foglalkoznak ezzel a témával és a kompromisszumokkal, és előre örömmel várom a további vitát. Köszönöm elnök úr, elnök. Én is köszönöm és csak típként vagy kérésként a következő dolog a kompromisszumoknál vannak olyanok, akik nagyon szigorú szabályozást akarnak, mások rugalmasabb szabályozásokat részesítenének előnyben. A kompromisszum nem azt jelenti, hogy ha valami szigorú, akkor ezt tovább szigorítjuk, ez nem kompromisszum. Ez csupán egy tip, hogy talán középutat tudunk találni. Norbert Lante következik. Köszönöm, elnök úr, rövidre fogom. Csatlakozom a kollégák kívánalmaihoz, ez lerövidíti a dolgot. Örülök, hogy most már világosság uralkodik azt illetően, hogy amikor energiahatékonyságról beszélünk, akkor itt az energia megtakarítás önmagában nem elegendő, hiszen már a recesszió idején eleve kevesebb energiát használunk fel, de itt pénzügyi nehézségek vannak a tagállamok esetében, tehát csatlakozom az erre vonatkozó észrevételekhez. Azt hiszem, itt nem egy politikai elvi vitáról van szó, a kötelező célok ezek nagyon sokat segítenek, de a kötelező intézkedések kontraproduktívak lehetnek, e között tehát kompromisszumot kell találni és a kompromisszum mindig mindkét félnek fáj, ahogy ön is mondta, tehát meg kell találni a középutat, és a kompromisszumos javaslatok, hogyha rövid időn belül megszülethetnének, akkor februárban is szavazhatnánk, már ez nagyon sokat segítene, Természetesen az ingatlan állomány esetében a különbségeket a tagállamok között figyelembe kell venni. Vidal Quadras úr is kiemelte ezt, hogy itt rugalmasságra van szükség a cél eléréséhez. A tanács jelenleg zárt ajtók mögött vitázik erről, és a Dán elnökség ideje alatt az téma lezárásától még messze vagyunk én is ambiciózus vagyok, de nem vagyok annyira optimista, hogy ezt sikerül majd elérniük. Elnök, Thomson kolléga. Uh, thank you very much. Köszönöm, elnök úr. az energia hatékonyságról a fogyasztói szervezetekkel, az ipari képviselet, érdekképviseleti szervezetekkel, a szakszervezetekkel, a politikai partnereinkkel eh, már jó néhányszor átrágtuk, az árnyék előadók is jó párszor üléseztek. Azt hiszem, hogy közeledünk, napról napra egyre jobban közeledünk egy megállapodáshoz. Persze vannak még akadályok, amelyeket le kell küzdenünk, de biztos vagyok benne, hogy február végi szavazási határidőt tudjuk tartani, hiszen kaptunk plusz egy hónapot, amely elegendő kell, hogy legyen ahhoz, hogy egy átfogó kompromisszumot és jó eredményt érjünk el, amelyre büszkék lehetünk. Van azonban valami, amelyet nem értek ebben a vitában. Ez pedig a reális célok kérdése. Vannak célok, célkitűzések, erről nincs is mit vitázni, hiszen a tanács december 12-én és a parlament Strasbourgban 2008-ban eh, eldöntötte a megülő energia eh, irányelvben. A 20 per 20 per 20-as célokról beszélek. 20%-os energiahatékonyság nem volt kötelező érvényű, mert a tagállamok azt mondták, hogy át nem kell kötelező érvényűvé tenni, anélkül is tudjuk ezt érni. Ettől függetlenül a célok változatlanok, a célkitűzés, célkitűzések változatlanok. Az Európai Unió iránti szkepszis is azért nem növekszik, mert soha nem érjük el a kitűzött célokat, nem tartjuk magunkat a vállalásainkhoz. Most már reális célokról beszélünk? Nincs reális vagy irreális célkitűzés, célkitűzés van mindenféle jelző nélkül. A kérdés már csak az, hogy hogyan érhetjük el ezt a célt rugalmasabb módon, vagy mindenki más-más eszközzel, minden tagállam saját eszközével, de a célkitűzés az változatlan jogszabályban rögzített 20%-os megtakarítás 2020-ig. Ezért a reális célokról beszélni teljesen felesleges. Egy korábbi jelentésben ebben a szakbizottságban is többséget kapott a célkitűzések kötelező érvényű vététele. Az Európai eh, eh, bizottság javaslatában pedig a kötelező célok és a kötelező intézkedések nem szétválaszthatóak, hiszen az egyik a másik nélkül elképzelhetetlen, ezért olyan fontos, hogy a trialóguson eh, legyen valamennyi mozgás terünk, hiszen a tanácsban ez a e probléma, e problémához teljesen másképp állnak, mint mi itt a parlamentben. Az én frakcióm a kötelező érvényű célokat és a kötelező érvényű intézkedéseket támogatja. Azzal kapcsolatban, hogy az irányelv energiafogyasztásbeli megtakarítási célokat is kitűzzene. Nos, az energia hatékonyság és az energiaintenzitás tekintetében e, nincsenek velem ezzel kapcsolatban kérdések. A 10-es, 12-es cikkben a kapcsolt villamosenergia és őtermelésre utalunk, a többi pedig a növekedéstől függ, hogyha a növekedéstől függ, akkor nem tudjuk meg az energia technológiai iparnak komolyan megmutatni, hogy valóban magunk is elhiszük a 20%-os célokat. A legutóbbi árnyék előadai ülésen a 7-es, 8-as, 9-es és 10-es bekezdésről próbáltunk kompromisszumra jutni, de vannak még akadályok, de közeledünk a megállapodáshoz. A 8-as cikkel kapcsolatos kompromisszum tetszik nekem a legjobban. Ami az intelligens mérőkészülékeket illeti, nos, Európa szerte folyik a vita az intelligens fogyasztásmérőkről, de ezekről már szavaztunk, amikor a harmadik csomagot megszavaztuk. A belső piac az európai energetikai belső piac harmadik csomagjában megszavaztuk, hogy Európában fokozatosan be kell vezetni az intelligens fogyasztásmérőket. A e, döntés már megszületett, lehet, hogy ez nem lesz egyszerű, de a döntés megszületett. Ezen nem tudunk változtatni. Ugyanakkor az árnyék előadók a 8-as cikkre vonatkozó módosítóról megállapodtak, amelyben lefektetjük, hogy amíg a, a valós idejű Eh, árakhoz nem tudnak a fogyasztók eh, bármiféle módon viszonyulni, erre reagálni, addig nem kötelező az intelligens eh, fogyasztásmérőket bevezetni, de hogyha ez megtörténik, akkor az adatvédelem és a fogyasztóvédelem is egyaránt fontos annak érdekében, hogy eldönthessék, hogy az intelligens fogyasztásmérők adataihoz ki és hogyan férhet hozzá. Persze hosszasan beszélhetik még a követ a többi módosítóról, de most inkább ezt nem teszem majd az árnyék előadókkal inkább. Ahhoz, hogy kompromisszumra jussunk, nagyon fontos, hogy azt is elmondjuk, hogy mikor miről beszélünk. Amikor Girek úr azt mondta, hogy Vidák Hadrász kollégával egyetért, de hát ő pont az ellenkezőjét mondta, mint ön. Hiszen ő a keresleti oldalra kíván koncentrálni, ön pedig az termelési oldalra. Tehát valami nekem nem világos, hogyan érthetnek egyet, ha pont az ellenkezőjét mondják. Köszönöm. Egyre nagyobb lesz itt a probléma, de a téma is nagyon fontos. Még egyre több felszólaló, egyre többen kértek szót, mint eddig. Most már azt kérem önöktől, hogy ne jelentkezzen újabb képviselő szólásra. A második javaslat, hogy próbáljuk az egy-két perces hozzászólási időt betartani, és harmadik kolléga, Toirer kollégának születésnapja van. Gratulálok tehát neki. So, der Kollege Turmes hat zu Geschäftsordnung gemeldet. Törmes úr, ügyrendi kérdés. Kérdés, hogy meddig van időnk? 10 óra 30-ig van időnk, mondja az elnök. 12.30-ig tart maga az ülés, de már kezdetben elmondtam, akkor még nem volt mindenki jelen, hogy tulajdonképpen egy órát irányoztam elő erre a vitára 10 óráig, hiszen van még más napirendi pont is. Egyeseknek meg hamarabb el kell menniük, és igazságosnak kell lennünk, más napirendi pontok tárgyalásra is kell időt adnunk. Tehát most azt kérném, hogy mindenki egy-másfél percben mondja el mondandóját, próbáljuk meg legalább. Nagyon fontos a téma, és nem akarom önöket korlátozni. Következőként Tika asszony következik. Ah, ah, ah, Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék a titkárságnak eh, köszönetet mondani az általuk végzett fontos munkáját. Az energiahatékonyság fontos eszköze kell, hogy legyen annak, hogy a fogyasztók számára megfizethető legyen az energia, és a szegénység, az energiaszegénység ismert jelensége ellen fellépjünk. Az energia hatékonysága versenyképességet is javítja, illetve új munkahelyeket is teremthet. Egy olyan módosítót nyújtottam be, amelynek célja az, hogy ne csak a tagállamok és a közintézmények, illetve a háztartások energiahatékonysága javuljon, hanem az európai intézmények, európai közintézmények és ügynökségek mind-mind szerepeljenek e irányelv hatája alatt. Hiszen európai szinten kell példát mutatni, jó példával kell előjárnunk, minden európai e, uniós intézmény épületeinek példát kell mutatnia energia a hatékonyság fronton. Figyelembe kell venni hogy azonban azt is, hogy mi megvalósítható, de technikailag, műszakilag, illetve hogy a költséghatékonyság szempontjából hogyan állnak a dolgok, hiszen egész egyszerűen az éghajlati viszonyok is változnak, eh, illetve eltérnek jelentősen eh, tagállamok között. Fontos, hogy a korábbi eh, irányelvekhez igazodjon ez az irányelv, például az épületek energiahatékonyságára vonatkozó irányelven nem szabad, hogy bármelyik rendelkezése ennek egy ellenmondjon, hiszen akkor nem vagyunk következetesek a alkotásban. Nible asszonyt támogatom, és ez a következő megjegyzésem, hiszen egyértelmű, hogy csak azon közintézményekre szabad, hogy vonatkozzon ez a közszervekre szabad, hogy vonatkozzon ez az irányelv, amelyek saját tulajdonú ingatlanban vannak, a bérelt ingatlanokra ez megvalósítatlanak tűnik számomra. Hogyha nem vagyunk képesek együttműködni, koordinálni, hogyha ellentmondás alakul ki ezen irányelv, illetve a strukturális alapok rendelkezései között mondjuk, amelyeket szintén az energiahatékonyság javítására használtunk fel, akkor attól tartok, hogy ez a jogszabály sehol sem vezet mm, e, majd, annyi sem ér majd, mint az a papír, amelyre nyomtatták vagy írták, hiszen e, főleg mostanában az embereknek, a tagállamoknak a sebében nincs annyi pénz, hogy a energiahatékonyságra komoly e, pénzeket költsenek. Amikor a különböző uniós alapokra például a struktúrális alapokra utalunk, akkor ne felejtsük el egy pillanatra sem, hogy az energiahatékonysági célt is ezeken keresztül lehet megvalósítani. Elnök úr, a, ha megengedem, még pár szót szólnék az intelligens fogyasztás mérőkről. Romániában az elnök megszakítja. Másfél percet mondtam. Másfél percet. Foarte scurt, vreau să spun că în România acum câțiva ani... Köszönöm, elnök úr. Tényleg csak egy utolsó mondatot, ha megenged. Pár évvel ezelőtt Romániában minden lakásban külön mérőket helyeztek üzembe, amely azt hiszem, hogy megmutatja, hogy hogyan lehet a fogyasztókra ilyen szabályokat ráröltetni, ez nem mindig jó. Köszönöm, elnök úr, minden kollégának boldog évet kívánok, mindenkinek, aki jelen van itt a teremben. Jó magam is szeretném üdvözölni Klaus Bayer-t, aki új munkatársként csatlakozott hozzánk, és köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek és valamennyi árnyék jelentéstevőnek a kiváló munkáért. Egészen röviden csak egyetlen észrevételt szeretnék megosztani akár a tízes cikket illetően. Nyilvánvalóan egyetértek a bizottsággal, illetve a jelentéstevővel abban, hogy meg kell próbálnunk a lehető legnagyobb mértékben visszanyerni a hagyományos erőművek által termelt hő mennyiséget. De a hőerőművek, különösen a kombinált ciklusú hőerőművek esetében, nos, ezeknek is hozzá kell járulniuk a megújuló forrásokhoz, mint a szélenergiához. Nos, ezen erőműveknek át kell alakítaniuk energiatermelésüket, áramtermelésüket oly módon, hogy a megújuló energia termelés esetében a csúcs termelés időszakait figyelembe veszik. Nos, ami például a hő a fűtést illeti egy lakó negyedben. Azt hiszem, hogy ezzel is számot kell vetnünk a jelentésben, mert hogyha <clears throat> például mondjuk az ibériai félszigeten akarjuk elérni az általunk kitűzött célokat, akkor minden lehetséges akadályt le kell bontanunk ezen célok megvalósítása útjában. Tehát azt hiszem, hogy a kompromisszum a tízes cikkel kapcsolatosan magába kellene, hogy foglalja annak a lehet lehetőségét, hogy legyenek mentesítések mind az új hő erőművek esetében, mind pedig azok esetében, amelyeket korszerűsítettek, és amelyek a megújuló energia termeléshez is kapcsolódnak. Köszönöm. Elnök Kelly kolléga következik. Köszönöm. Az energiahatékonyságról, megtakartásokról beszélünk, és azt mondjuk, hogy nem lehetnek célok a válság miatt. Hát a hatékonyság ellentéte ugye a hatékony talanság, a megtakarítás ellentéte a pazarlás. Hát, hogyha csökkentjük, csökkentjük a fogyasztást, akkor megtakarítunk, akkor mégiscsak elérjük a célunkat. Tehát az egész vitában itt mindenki győztesen kerülhet csak ki. Minél hamarabb elintézzük ezt, annál jobb. Gondoljunk az épületekre. Az energia 40%-a, amelyet az abban felhasználnak, az épületekre fordítódik. A középületeknél 30%-ot fordítanak a világításra van olyan ö, ember, aki azt mondja nekem, hogy itt nem lehet megtakarítani, hát ezt nem hiszem el hatalmas megtakarításokat lehetne eszközölni, és túl lehetne lépni ezen a válság érvelésen, mert a válság miatt nem fog megállni a jégsapka olvadása, a felmeleg, globális felmelegedés nem fog abba maradni csak azért, mert válság van. A fogyasztókat is érinti ez. A hatékonyság megtakarítást jelent, hosszú távon is. Tehát a kötelező érvényű célokat meg kell tartani, mert ezek gazdasági szempontból is jók, és a környezetnek is jók. Herr Marinescu. Marinescu úr. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> Avem o țintă... Az Európai Tanács már megállapított egy célkitűzést, ezt több különböző módon lehet elérni. Ez az irányelv azt célozza, hogy energiahatékonyság alkalmazásával érjük el a célt. Ez lehetne mondjuk a norma. Az, hogy az energiahelyzetünket javítjuk, nem feltétlenül jelenti azt, hogy az energia hatékonyság is javul. Emelkednek az olajárak, ez tehát azt jelenti, hogy az energia intenzitás nőni fog, de az energia hatékonyság nem. Az energiaintenzitást viszont még az időjárás is befolyásolja. Gondoljunk csak egy gazdaságra, és ez ugye az energia hatékonyságra nem hat ki. Tehát szerintem olyan képletet kellene alkalmaznunk, amely összekapcsolja a megtermelt terményeket azzal az energiával, amit közben felhasználunk. Én azt hiszem, hogy kötelező célkitűzéseknek kellene maradniuk, de az intézkedések legyenek rugalmasak. Rösztett asszony következik. Merci beaucoup, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Egész egyszerűen emlékeztetni szeretnék arra, hogy fontos a közösségi keret megalkotása, de ennek rugalmasnak kell lennie, és figyelembe kell venni a szubszidiaritás és az arányosság elveit. Nyilvánvaló, hogy azok az intézkedések, amelyeket európai szinten tervezünk, eléggé nyitottak kell, hogy maradjanak ahhoz, hogy hozzá lehessen ezeket igazítani az egyes tagállamok jellemzőihez. Tehát meg kell hagyni a helyet a nemzeti és helyi kezdeményezéseknek. Azt hiszem, hogy a nemzeti célkitűzések túlságosan kötelező érvényűek, és ezek akkor egyes tagállamok ellenállását fogják kiváltani. Tehát a végrehajtás során mindenképpen rugalmasságot kell biztosítani ezen eszközök esetében. Számos módosítót benyújtottam, meg kell különböztetni az energia hatékonyságot és az energia megtakarítást, és a globális célok megvalósításához, amelyeket kitűztünk, fontosnak tűnik számomra a szubszidiaritási elv tiszteletben tartásával megerősíteni a nemzeti célokat, oly módon, hogy bevezetünk egy világos tehermegosztást mérés és ellenőrzési módszerrel, amelyet a bizottság végezne, és Mindez szerepel a módosítóimban, amelyeket a hármas cikkhez nyújtottam be. Azt hiszem, hogy fontos kötelező mechanizmusokat létrehozni, amelyek egyrésztről alapulnak a célkütőzéseken az energiafogyasztás területén, tevékenység egységre vetítve, ami pedig a kapcsolatfő és energiatermelést illeti egyes célkütőzések túlságosan deskriptív, deskriptívek a bizottság javaslatában, és éppen ezért fontos számomra, hogy a tagállamoknak meg a hagyjuk azt a lehetőséget, hogy általánosan értékeljék az energiahatékonysági megoldásukat a költséghaszon elemzés alapján, anélkül, hogy mi ezt az elemzést előzetesen befolyásolnánk nem tűnik számomra túlságosan jónak, hogy korlátozzuk a pénzügyi eszközök alkalmazását az energia teljesítmény szerződések esetében. Tehát itt a lehetőleg nagyobb fokú rugalmasságra van szükség, hogy együtt lehessen kiválasztani azon módszereket, amelyek az energiahatékonyság elérésére irányulnak. Elnök, köszönöm, Merkis kolléga következik. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Gratulálni szeretnék először is az előadónak, az árnyék előadóknak kiváló munkát és rengeteg munkát végeztek. A mikrokapcsolt uh, áram- és hőtermelésre is odafigyeltek, amely nagyon fontos lehet a jövőben, a stratégiánk eh, elengedhetetlen részét kell, hogy képezze. Van egy azonban egy kérdésem, ez idáig nem láttam semmiféle kompromisszumot a fogalmakkal kapcsolatban, de lehet, hogy eh, átsiklott a figyelmem e felett. Szeretném tehát tudni, hogy mi történt azzal, hogy nem csak eh, középületekre, hanem ehm, magántulajdonú ingatlanokra, és társas házakra is kiterjesztenék a jogszabály hatáját, hiszen érkezett ilyen javaslat, miszerint a magántulajdonú ingatlanok egy részére is kiterjedne ennek a hatája. A reális célokról, akik szóltak, azokkal teljesen egyetértek, hiszen pénzügyi válság gazdasági válság idejét éljük, amikor a gazdaság motorját fel kell pörgetni, és az építőipar az egyik legfontosabb gazdasági ágazat, hogyha az építőiparba pénzt forgatunk, akkor munkahelyeket teremtünk, és közben energiát is takarítunk meg, amelyből mindenki csak nyerhet. Ezért, ahogy azt többen kifejezték, a 20% valóban reális célnak tűnik számomra kell újra nyitni ezeket a tárgyalásokat, nem a múltról, hanem a jövőről kell vitáznunk és tárgyalnunk. Ezért tehát azt kell, hogy mondjam, hogy legalább 20%-os célkitűzést kell eh, lefektettünk, és tegyük ezt kötelezővé. Ami a kötelező érvényű intézkedéseket illeti, szerintem magától értetődő, hogy eh, inkább legyenek kötelező célok, mint kötelező intézkedések, de hogyha ebben nem bízunk, mármint hogy a kötelező célokban, akkor legyenek az intézkedések kötelezőek. A legjobb persze az lenne, mind a kettőről beszélhetnénk. Köszönjük a kollégina következik. Köszönöm, köszönöm elnök úr. Két rövid megjegyzésem lenne. Emlékeztetnék mindenkit arra, hogy az előttünk fekvő irányelv tervezet célja mi is. Az energia hatékonyság és energia, általában energetikai termékek piacának fejlesztése. Ez az irányelv célja, hogy ezt nem szolgálja, akkor fabatkát sem ér. Még egyszer emlékeztetnék tehát az elhangzottak tükrében mindenkit arra, bár nem hiszem, hogy ez igazán sokba kerül majd, de középtávon biztos, hogy lesznek megtakarítások is, hiszen csökkenhetnek az árak, új munkahelyeket is teremthetünk, és végső soron a az előnyök, majd hogyha az mérleg egyik serpenyőbe az előnyöket tesszük, a másikba pedig a kezdeti magas költségeket, akkor egyértelmű lesz, hogy merre bírlen a mérleg nyelve. Főként válságos idékben nehéz megtalálni a pénzt ilyen beruházásokra, a, a finanszírozás főként az elején problémás lehet. Görög képviselőként én aztán végképp tudom, hogy milyen ez, és a, osztom az aggodalmaikat. Ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy meg tudjuk találni a módját annak, hogy a tagállamok e, például intelligens szakpolitikákkal, intézkedésekkel meg tudják valósítani ezeket az ambíciózus célokat, amelyeket ez az irányelv majd lefektet. Jó néhányan a kollégákkal együtt tettünk erre vonatkozó javaslatokat. Hadd ragadjak ki egy párat. Az energetikai szolgáltatások és az eh, energia eh, eh, szerződéseket figyelembe kell venni. Ezeket nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hiszen először is Persze a kezdeti beruházás igen komoly költségeket ró mindenkire, de garantált a megtérülés már középtávon is. Turmes előadó úr a finanszírozási eh, mechanizmusokra vonatkozó javaslatokat tett. Nos, e tekintetben roppant fontos, hogy létrehozunk szinergiákat eh, a különböző rendelkezésre álló finanszírozási források között. És ugye azt sem szabad elfelejtenünk, hogy ma egyes tagállamokban már rendelkeznek a e területen jelentős tapasztalatokkal, eh, hasonló típusú berendezéseket már üzemeltetnek, ezért azt kell e, garantálnunk, hogy az eddigi programok, e, kezdeményezések működhetnek e, továbbra is hatékonyan az új európai szintű szabályozással együtt. Ebben az Európai Beruházási Banknak és az Európai Bizottságnak igen komoly szerepet szánunk. válságos időkben az energia hatékonyság javítása roppant fontos lehet. Szerintem arra kell törekednünk, hogy a leghatékonyabb, intelligensebb módját találjuk meg a finanszírozás kérdésének, anélkül, hogy ambíciónkból, ambícióinkból bármit is veszítenénk. Azt hiszem, hogy senki sem vitathatja, hogy az hatékonyság közép-hosszú távú előnyei egyáltalán nem elhanyagolhatóak, sőt, a mi szakbizottságunkban végképp szükség van arra, hogy ambiciózus céljainkhoz minden áron ragaszkodjunk, még akkor is, hogyha a többi intézményi szereplő, főként a tanácsra gondolok itt, e tekintetben e, kevésbé ambiciózus, nekünk sarkunkra kell állnunk, és a kötelező érvényű célokat garantálni kell, illetve ezek elérésének leghatékonyabb módszerét. Claude, tiéd a szó, az elszó. Wie viel? Mennyi? Nem hallottam. Négy perc kellene nekem, mert nagyon rövid voltam a bevezetőmben, elnök. Nos, vannak még más napirendi pontok, és a kollégáknak a problémáik keletkeznek, hiszen egyesek nem tudnak az ülés végéig itt maradni. Nekem nincs ezzel gondom, de utána még vannak más napirendi pontok, és más kollégák is sorra kell, hogy kerüljenek. Tehát kérem, hogy a lehető legrövidebben, ez csupán egy kérés. Saying Mr. Kelly, that... Megköszönöm Kelly úrnak, hogy miután rengeteg kolléga csak problémákat sorolt fel, ő szélesebb kontextusba helyezte, tágabb kontextusba helyezte ezt ugyanis az energiahatékonysági irányelv pont egy olyan jogszabály, amely kihúzhatja Európát ebből a válságból. Csak egy számadatot mondok önöknek. 2011-ben, hogyha a EU-orosz kereskedelmi mérleg hiányát megnézzük, azt látjuk, hogy ez nőtt újabb 20 milliárddal. És ma ott tartunk, hogy 77 milliárdos hiány van, tehát kereskedelmi hiány az orosz kereskedelmi kapcsolatokban. Európában megteremtjük tehát ezt a gazdagságot, és ebből a vagyonból 77 milliárd eurót elküldünk Oroszországnak. Egy olyan rendszernek, amelyek kapcsolatban igen sokunknak kérdései vannak. És miről szól ez az irányelv? Pont arról, hogy hogyan tudjuk ennek a 77 milliárdnak a nagy részét Európában tartani a jövőben. És a KFW, egy német bank néhány héttel ezelőtt tette közzé a 2010-es értékelést, már ami az épületek renovációjára vonatkozott. 9 milliárdot fektettek be az állami forrásokból, és 21 milliárdnyi magánforrás volt. Több ezer munkahelyet teremtettek, és akkor mégis felteszik ezt a kérdést, hogy ez rosszul hatott a költségvetésre? Ez káros volt a költségvetés számára? Hát nem azzal, hogy elköltöttek ennyi pénzt, és ösztönözték az energiahatékonyságot az épületek renoválásában, minden egyes elköltött euró nyomán 5 euró keletkezett a német költségvetésben. Ugyanis jöttek az adóbefizetések, a forgalmi adó, és így tovább, tehát így gyakorlatilag bevételeket generált ez a kiadás. Úgyhogy, kedves kollégák, kérem, hogy ne úgy tekintsenek erre, mint valami olyan dologra, ami Európát visszahúzza a mocsárban. Nem. Minden tanulmány pont azt mutatja, hogy minél hatékonyabbak vagyunk, annál jobban működik majd a gazdaság. És ebben a tekintetben pont ezt próbáljuk elérni. A 20% az egy politikai döntés, júniusban ezt megerősítették, tavaly és 2011. decemberében is megerősítette a 27 állam és kormányfő. Megvan a 10%-os szakadék, ugye ennyire vagyunk a céltól, és ez az irányelv új további intézkedéseket tartalmaz. Most tehát úgy kell megterveznünk ezeket az új intézkedéseket, hogy ezek aztán hassanak a teljes láncolatra a gazdaságban. Aztán, ami a kötelező erejű intézkedéseket és kötelező erejű célkütőzéseket illeti. Én üdvözlöm azt a fordulatot, amit a néppárt részéről láttunk, ugyanis a néppárt egészen idáig legalábbis a több néppárt többsége mindig ellenezte a kötelező érvényű célokat. Tehát nagyon örülök annak, hogy végre megértették, hogy valóban kötelező erejű célokra van szükség. Minél több ilyen van, annál nagyobb biztonságban érzik magukat majd a beruházók. Tehát tényleg ez nagyon jó dolog de tárgyalási pozíciónk kialakításakor úgy kell a tárgyalásra elmennünk, hogy nem csak hogy kötelező érvényű célokat várunk, hanem kötelező érvényű intézkedéseket is. Akik a lengyel elnökség anyagát elolvasták, vagy elolvassák, tudják, hogy a kormányok már majdnem teljesen nagy sikerrel aláásták a célkitűzések beállítását. Én biztos vagyok abban, hogy a lobbisták majd meg fogják önöket látogatni, és azt fogják mondani, hogy hát nagyon nehéz lesz megnyerni a kötelező célokat a tárgyalásokon, úgyhogy nem is érdemes ezért annyira küzdeni. És aztán hirtelen megjelennek ugyanezek az emberek, és akkor azt mondják, hogy nem legyenek kötelező érvényű célok, de az intézkedésekkel kapcsolatban ne tegyenek semmit. Hát én a legutóbb már elmondtam, hogy úgy üljünk le, hogy realisták vagyunk, és úgy is zárjuk e- le a tárgyalásokat. Tehát a célok kapcsán is, és az intézkedések kapcsán is a lehető legjobb, legerősebb megfogalmazással menjünk oda, mert egyébként nem tudjuk előre vinni ezt az irányelvet már csak egy-két mondatot kívánnék szólni, reagálnék a kollégák felvetéseire, sajnálom, hogy ennyire kevés az idő, de ez nem az én kezemben van, tehát nem tehetek erről. Jön a közbeszerzés kulcsfontosságú, szerintem ebből a szempontból kell nézni az új javaslatot, tehát a bizottság szeméből, szemével is. Piper úr, ami az LTS-t e illeti, ezt önvetette fel, meg kell majd hívnunk még az MV felelősét, és leülni velük, hogy hogy látják ők a dolgokat az Envi-ben, és hogyan látjuk ugyanezeket a dolgokat mi. Ha megnézzük az NV szakbizottság szavazását, akkor lehet ott látni, hogy minden egyes frakció aláírta a kompromisszumos módosítókat, tehát azért ez előremutató, ez a szavazás segíteni fog bennünket. Aleho egy valamit felvetett, ami szerintem nagyon fontos, és ez pedig az, hogy a keresleti oldalról nézzük a menedzsmentet, tehát a 12-es cikknek nagyon precíz megfogalmazást kell adni, hogy ez aztán ön, ösztönözze azt, hogy az elektromosság, az elektromos energia ára csökkenjen, ez kihat az ipari termelésre, az épületek energiafogyasztására, tehát ki lehet majd egyensúlyozni a dolgokat. Sokkal olcsóbb hatékonysági intézkedésekkel kiegyensúlyozni ezt, mint hogyha nem hatékony régi erőművek kellene, kellene, kell, hogy működjenek tehát több milliárdos megtakarítást lehet elérni bizonyos piacokon csak azért, csak azáltal, hogyha a keresleti oldalról próbálunk szabályozni. És ezért mondom, hogy ebben az irány, ebből az irányból kellene közelíteni. És talán egy utolsó mondat, ami a középületeket illeti, hadd mondjam el, hogy én tudom, hogy a legtöbb kormány persze most nagyon nehéz helyzetben van a gazdasági válságban, de ezért is fordítunk ennyi, ekkora figyelmet erre, az energia megtakarításra, arra, hogy energia megtakarítás legyen. Ezt itt több kolléga említette előttem. Ronald Reagan közel áll a szívünkhöz, és ő már a 70-es években bevezette azt, hogy az USA szövetségi épületeit úgy szabályozták, hogy magáncégeket is bevontak a munkába, megpróbálták, tehát itt volt a Siemens, az ABB és más cégek, amelyek az energiahatékonysági piacra beléphettek. És szerintem nálunk is szükség van arra, hogy ez a fajta piac bővülhessen. Akkor is, amikor ugye tudjuk, hogy az állami költségvetések most nem tudnak olyan jól teljesíteni. Tehát engedjük be a magánszereplőket. Hogyha azt szeretnénk, hogy a kormányok mozgástere, költségvetési mozgástere jobb legyen a jövőben, hát akkor nem jó eszköz erre, hogy az épületek működési költségei csökkenjenek. Hát ezt a pénzt akkor el lehet költeni innovációra, egészségügyre, és így tovább. Tehát érdemes megtakarítani. Nézzük meg a szöveget tehát itt is, és nézzük meg, hogy mennyire keményen küzdünk-e ezekért a célokért. Legyünk nagyon bátrak, távolítsuk el itt az akadályokat, hogy jöhessenek a befektetések. Jövő héten Strasbourgban, mivel ugye elnökválasztás és egyéb választások lesznek, talán egy picit több időnk lesz, mint más szokásos Strasburgi heteken. Én mindenkinek a rendelkezésére állok egész héten. Ha bárkinek részletes kérdése van, akkor nyugodtan keressen meg engem, és megbeszéljük. Azért, hogy ezt az anyagot össze tudjuk állítani, és talán elnök úr, nem tudom, hogy meg tudná erősíteni, hogy az árnyékelőadókkal előadókkal folytatott ülés, ugye ez már benne van a nap, rajta van a napirendünkön, hogy ez február 28-án meg lesz-e, kérem, hogy hivatalosan is jelentse ezt be, hogy minden kolléga tudja, hogy hogyan szervezi a munkáját az elkövetkezendő hetekben. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm ezt az ajánlatot is, hogy a megbeszélésekre rendelkezésre áll. Tehát most végül is február 28-a volt az javaslat, hogy akkor jutunk döntésre, és ezt valóban úgy érzem, hogy segíthet nekünk, hogy több időt nyerjünk, de biztosítani kell, ahogy egy kolléga is mondta, hogy időben meg tudjuk nézni majd a kompromisszumokat. Tehát a kompromisszumokhoz is alternatívek kell, hogy rendelkezésre álljanak, hogyha ezek nem valós kompromisszumok egyes kollégák által mondottak értelmében. De azt hiszem, hogy ez nagyon sokat segít, mint munka alap a jövőben, és kérem megértésüket, fel is hívom a következő pontot. Az lenne a kérésem, hogy mindenki csak két percig szóljon, hogyha csak sima jelentéstetelről van szó, akkor ez így rendben is van. Del Castillo kolléga kezdítessék. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, hogy ennyire udvarias volt, hogy most kerítünk sort erre a pontra. Van némi zaj itt a teremben, a kollégák éppen elhagyják a termet. Elég hosszú és érdekes vitára került sor, ami a dörbeni ülést illeti a COP17-es ülést az éghajlatváltozással kapcsolatosan. Nos, így egy kicsit nehéz szólnom, mert nagyon nagy a zaj teremben, tehát hogyha a kollégek kicsit halkabban tudnának társalogni, akkor ez nagyon sokat segítene. Now we have to wait for. Please, uh, Cherry, you can Yeah, yeah. Please, colleague, a little bit quiet. Mindenkit kérek, hogy csendben hagyja el a termet. I'm sorry, <laughs> still a little bit. No, no problem, but um, the problem is have to leave. Elnézést kérek, asszonyom, mondja az elnök. Nem, semmi baj. Mondja Castillo asszony, a probléma az, hogy mennek az emberek. Mindegy, próbáljuk meg még egyszer, kedves kollégák, kérem, hogy maradjanak csendben. Néhány percet az éghajlatváltozásra szálljunk is, ez olyan nagyon kapcsolódik az energiahatékonysághoz. Kérek mindenkit, hogy csöndbe legyen. ah, ez lehetetlen. Quite please, this is very related to the um, subject we have been... Elnézést kérek, de ez pont az előző témánkhoz kapcsolódik, mondja az előadóasszony. Most fél óráig tárgyaltuk ezt. Durban, la cumbre de Durban, el de la... Nos, a Durbani csúcs, a COP17, az éghajlatváltozással kapcsolatosan a következő eredményre jutott. kijelenthetjük, hogy ez a kérdés igencsak megérdemli a figyelmünket. Megindult, létrejött a Dörbeni platform számos intézkedéssel, amelyek kötelezőek kell, hogy legyenek valamennyi ország számára. Ugyanakkor döntést hoztak a kijötői jegyzőkönyv meghosszabbításról, még akkor is, hogyha számos fontos partner úgy döntött, hogy elhagyja ezt az egyezményt. 2015 az az év, amikor dönteni fogunk a 2020-tól kezdődő időszakra vonatkozóan. A leglényegesebb elem véleményem szerint az, hogy a Dörbeni platform valójában egy olyan megállapodás, amely magában foglalja, hogy megállapodásra kell jutnunk. Valójában mindent kétségbe vontak a parlament, az európai intézmények, illetve az Európai Bizottság vezető szerepet kell, hogy vállaljon, és ismételten alkalmuk kínálkozott arra, hogy célkitűzéseket és intézkedéseket fogalmazzanak meg, amelyek több országot is magukba foglalnak, különösen a legnagyobb szennyező országokat, Kínát, Indiát, Brazíliát, amelyek jelenleg nem részesei ennek a megállapodásnak. Épp az imént vitáztunk az energiahatékonyságról, és más viták során is elmondtuk a Dörbeni csúcs során, Azt hiszem, hogy az európai intézmények ebben az esetben valódi lehetőséggel rendelkeznek a platformi, a Dörbeni platform révén. Hiszen közelíthetőek a cél kitűzések az éghajlatváltozással kapcsolatosan. A következő találkozóra Katarban kerül sor egy év múlva. Parlamenti szakbizottságunk és az MV szakbizottság meg kell, hogy állapodjanak arról, amit létre kell majd hozni a következő csúcs találkozóra, mégpedig számos célkitűzésben kell megállapodnunk az energiahatékonyság kapcsán, amelyek lehetővé teszik azt, hogy fokozatosan közeledjünk a kibocsátás csökkentés célkitűzéseihez, és bepótoljuk azt, amire eddig nem volt lehetőség, amit viszont a kiöltői protokoll tartalmazott. Azt mondanám tehát, hogy ez az az irány, amelyet követnünk kell, a közös célkitűzések, az energiahatékonysági célkitűzések révén ezt az irányvonalat kell követnünk, amely nem zár ki más lehetőségeket, azonban mindenképpen sokat ígérő, hogyha ezt megfelelően meg tudjuk valósítani. Talán jámbor óhajaink is teljesülnek majd, de ezen óhajoknak is számot kell vetniük a valós helyzettel, annak érdekében, hogy elérjük az általunk kitűzött célt, mégpedig az energiahatékonyság célját nem volt lehetséges előrelépést elérni a kötelező szerződést, illetően ez nem is volt reális elvárás a dörbeni csúcs során, de mégiscsak van egy pozitív elem. Mert ha mindenki nyitott és hajlandó, együtt dolgozni. Nos, ebben az esetben az Európai Unió mindenféleképpen vezető szereppel rendelkezik, és innovatív megoldásokkal továbbra is vezető szerepet tölthet be. Tehát a közös energiahatékonysági célkitűzések tekintetében azt hiszem, hogy remek lehetőségeink vannak. Hvala lepa. Eh, strinjam se s tem, kar je povedala gospa. Eh, Egyetértek azzal, amit Del Castillo asszony mondott. A tárgyalások politikai sikert jelentettek, de nem értük el, nem értünk el előrelépést érdemi kérdésekben, tehát nem lehetünk elégedettek. El kell mondani, hogy az Európai Unió vezető szerepet játszott a tárgyalások során. Ez mindenképpen nagy siker. Gratulálok tehát a biztosnak a tárgyalási stratégiája okán, és azért is, mert sikeresen vezette a tárgyalásokat. A tíz fő kibocsátó az USA, Kína, India, Oroszország, Németország, Irán, Dél-Korea, Szaúd-Arábia. Nos, ezen országokkal szemben a konferenciának az volt a benyomása, hogy az Európai Unió az, amely a leginkább komolyan veszi az éghajlatváltozás kérdését, és ez aggodalmat keltő. Del Castillo hogy már utalt a kiotói jegyzőkönyvre és az ütemtervre, de voltak más megállapodások is, amelyek kedvezőek voltak a Green Climate Fund működésére vonatkozóan, és az ökológiai mechanizmusok kiigazítására vonatkozóan. Nagyobb ambíciót vártam volna a kibocsátás csökkentés tekintetében, csak elvi kötelezettségvállalásokat tettek, az ütemtervre vonatkozóan nem léptek előre egy egységes rendszer irányába a kibocsátások számítása esetében, a tengeri hajózás vagy a légi közlekedés esetében sem, amelyek ugyan alapvető ágazatok. Az ITRE szakbizottság véleménye szerint Tudomásul kell vennünk, hogy ez a konferencia nem jelentett újabb kötelező kibocsátás csökkentési célkitűzéseket. Fontos a CCS rendszer bevezetése, fontos az, hogy ezt bevezették a CDM mechanizmusba. Az Európai Unióban konkrétizálni kell célkitűzéseinket 2020-as évig. Egy ütemtervet kell megfogalmaznunk, amely már számot vet a 2050-ig terjedő időszakkal is. Fontos, hogy az éghajlatváltozás az európai külpolitika alapvető elemévé váljon. Nagyobb támogatást kell biztosítanunk a harmadik országoknak, a fejlődő országok is nagyobb mértékben részt vettek ezen a konferencián. Nagyon fontos tehát, hogy az Európai Unió külpolitikájával erőteljesebben foglalkozzunk ezen kérdése kapcsán. Az utolsó kérdés, amikor egyes kérdéseket tárgyaltunk, mint például a roadmap kapcsolatos kérdést. Nos, az ITRE véleménye szerint a roadmapnak ugyanolyan ért értéke van, mint amit ennek az ENVI szakbizottság tulajdonít. Az ITRE az éghajlatváltozás kapcsán ugyanolyan szerepet kell, hogy játszon, mint az ENVI szakbizottság. És ennek tükröződnie kell a delegáció összetételében is a következő COP konferencián. Jól együttműködtünk az ENVI szakbizottsággal, de Nincs egyenlőség, nem kiegyensúlyozott a delegáció összetétel a két szakbizottság részéről. Egyenrangú szerepet kell tehát, hogy játszunk. Köszönöm. Köszönjük. Eh, Cizely úr, Harvali asszony, parancsoljon. Köszönöm elnök úr a lehetőséget. Véleményem szerint Durbanben komoly és fontos eredményt értünk el, meg is mondom miért. Az Európai Uniónak volt egy eh, tárgyalási terve, amely a kop alatt végig az asztalon volt. Fontos Európa számára, hogy a legfontosabb eh, pontjainkat, javaslatainkat elfogadták. Ezek alapvet, ez alapvetően egy úti terv, amely magában foglal mindazt a 195 országot, amelyek egy globális megállapodás mellett kötelezték el magukat, amely Kiotót követi majd. Ez pedig a Kiotói jegyzőkönyv megállapodás második kötelezettségvállalási időszakának az előfeltétele volt, hiszen egy ilyen másodok időszak addig lesz életben, amíg a kiotói jegyzőkönyv, illetve megállapodás utódjáról nem tudunk megállapodni. Ez a, ennek a megállapodásnak az alapját az úgynevezett Durbani platform alkotja, uh, on the same foot. There is no division between... Mindenki egyenrangú partnerként vesz részt az iparosított fejlődő országok, vagy fejtelen országok nem kerülnek megkülönböztetésre, mint az Kyoto esetében történt. Persze figyelembe veszük az országok különböző lehetőségeit, de minden kötelezettségvállalás ugyanolyan jogi természettel bír, majd ezt minden ország elfogadta, ez roppant fontos kiinduló pont ahhoz, hogy egy globális megállapodásról elkezdődjön a munka. Fontos a Durbani platformmal kapcsolatban megjegyezni azt is, hogy maga a platform nem minden szempontból egyértelmű, sok még a kérdés vele kapcsolatban, ezért meg kell még tölteni tartalommal, Európa fontos tartalommal, hogyan tudjuk például a gazdasági növekedést, az éghajlatváltozás elleni harccal összeegyeztethetővé tenni, illetve a szegénység elleni harccal összeegyeztethetővé tenni. Vannak tehát még eh, lezárandó kérdések, amelyek különösen fontosak számunkra az ITRE bizottságban, például, hogy mihez kezdünk az iparral, főként az energiaintenzív iparral, az éghajlat változás elleni globális harc keretein belül. Külön figyelmet kell szentelni ennek a kérdésnek, és fontos, hogy az ENVI, azaz a Környezetvédelmi Szakbizottsággal egyenlő partnerként tudjunk részt venni ebben a folyamatban, hogy a mi véleményünk is érvényesítésre kerüljön ebben a tárgyalási folyamatban, hiszen a Kiotót követő, egy kiotó követő globális megállapodás tárgyalásából nem szabad, hogy kimaradjunk, hiszen ez veszi majd át a helyét a kiotói jegyzőkönyvnek vagy megállapodásnak. Jó lenne, hogy hazalétől fogva teljes értékű partnerként részt vehetnénk ben az NVV szakbizottsággal egyenlő partnerként. Thank you. Köszönjük. Talán, ha megengedik, anyanyelvemen folytatom. Az Európai Bizottság részt képviselőjének is megadnám a szót. Igen, köszönöm. Elnök úr, mondja Paolo Caridi valóban a COP17 véleményünk szerint is siker zárult. Az EU számára fontos dolgokat sikerült végig napirenden tartani, és végül is többé-kevésbé valóban el is értük, amiért, amit szerettünk volna. Ez egy hosszú folyamat kezdete, 2015-nél hamarabb nem zárulhat le az új platformmal kapcsolatos munka. Különösen fontos lesz 2012-ben a folyamatban, hiszen idén fogjuk a tárgyalási határokat mm, lefektetni, természetesen az Európai Parlamenttel és az belül az Önök Szakbizottságával együttműködésben kívánjuk ezt a folyamatot az Unió érdekeiben kezelni, folytatni. Köszönöm. Děkuji. Köszönjük. Royal úr vissza. Roll úr visszatért a terembe, ismét közöttünk, úgyhogy én rövid eh, pótelnökségi szenszomot ezzel be is fejezem, és visszadom neki a szót. Herzlichen Dank. Und Köszönöm szépen. Most akkor gyorsan ugorjunk is a következő pontra. Hol is tartunk, mondja az elnök. Hát a szemüvegem nélkül el vagyok egy kicsit veszve, de megadom a szót a következő hozzászólónak, Karenci úr. Nos, én nagyon részletesen és nagyon sokáig fogok beszélni, mert valamennyiünket izgat az a lehetőség, hogy alapos vitát folytathassunk. Nem, nem csak vicceltem. Feltételezem, hogy mindenki elolvasta a javaslatokat. A jelentéstervezetről ez a második eszmecsere. azt pontosít elmondani, hogy az LP e oldaláról mi a bizottság szerepét kívánjuk erősíteni, tehát a kormányközi megállapodásokat ellenőrizze. Európai kormányok, illetve harmadik országbeli energiaszolgáltatók közötti megállapodásokról van itt szó. Két célt kívánunk elérni. Az egyik, ami teljesen nyilvánvaló, és kapcsolódik is közvetlenül ehhez a jogszabályhoz. Mindannyiunk érdeke, hogy a harmadik országokkal kötött energia megállapodások az EU energia jogszabályainak feleljenek meg. Tehát, hogy a harmadik energiacsomagot tartsák be. És a fogyasztóink a lehető legjobb árakat kapják, már ami a kínálatot illeti. Ez az elsődleges célunk. A másodlagos cél ugyanilyen fontos. És ez is ebből a jogszabályból származik itt most arról van szó, hogy az első lépést tesszük meg valami olyan dolognak a létrehozásában, ami mondjuk az egységes európai hangot jelenteni energiaügyekben. Tehát ha az Európai Bizottságot, az Európai Bizottság szerepét megerősítjük az ilyen tárgyalásokban, amelyeket harmadik országbeli energiaszolgáltatók folytatnak a tagállamokkal, akkor végre bevezetünk, vagy legalábbis elkezdünk bevezetni valami öm, uniform elemet, tehát ami mindenkire egyformán vonatkozik, minden egyes tagállam számára meg lesznek azok az elemek, amelyeket be kell emelni az ilyen megállapodásokba, milyen javaslatokat fogadhat el egy tagállam egy harmadik ország beli szolgáltatótól, és melyek azok, amelyeket nem. Nyilvánvaló az, hogy a harmadik országbeli energiaszolgáltatókat nem igazán érdekli az, hogy mik is az európai energia jogszabályok, és ezeknek mik a rendelkezéseik. Őket az érdekli, hogy exkluzíve megszerezhessék maguknak a piacot, nem érdekli őket a nyílt verseny. Ez teljesen nyilvánvaló az, hogy a bizottság jelen van a tárgyalásokon, sokat segítene, tulajdonképpen minden tagállamnak segítene függetlenül attól, hogy kicsi tagállamról van szó, vagy nagyról, európai mércével mérve. De egyénileg egy- egyenként mindannyian kicsik vagyunk, hogyha harmadik országbeli energiaszolgáltatókra gondolunk. Oroszország az egyik legnagyobb energia ö, nyújtó, mindegy, hogy az olajra vagy a gázra gondolunk. Tehát nőne a mozgástere a, az EU-s tagállamoknak, hogyha a bizottság jelen lenne, és garantálná azt, hogy mondjuk az exkluzív vitásra vonatkozó, kizárólagosságra vonatkozó rendelkezéseket nem emelik be az ilyen megállapodásokba, mert ugye ezt szabálysértési eljárásban a bíróság utána úgy is kivenné, de akkor már eleve sem vennék ezekbe a szerződésekbe ezt. Aztán az is ugyanennyire fontos, hogy ez az új jogszabály nem csak hogy bevezeti, hanem még támogatja is azokat a javaslatokat, amelyeket megírtam, megpróbáltam felvázolni, hogy mi, hogy is működne ez az eljárás, hogyan emelnénk be ide a bizottságot. Itt két dolgot kell kiemelni. Az egyik az az, hogy a bizottságot sokkal korábbi szakaszban hoznánk be a folyamatba, és ez megint mindenkinek az érdeke, de a kereskedelmi szereplőknek is ez az érdeke, akik aztán ugye a végén, alá, miután aláírták a szerződést, a pénzt megkapják, ugyanis ez jobb, erősebb jogbiztonságot teremt, tehát sokkal biztonságosabb befektetni egy ilyen esetben, mint abban az esetben, hogy a két-három év múlva kiderül, hogy szabálysítési eljárás indul, azért, mert nem megfelelő a szerződés. Tehát ezért is nagyon jó, ez nagyon fontos aspektusa ennek a szabálynak, jogszabálynak. Azt hiszem ezzel be is fejezem. Még talán tájékoztatnék mindenkit arról, hogy már leültem nem is egyszer, hanem kétszer. Tegnap találkoztunk még egyszer az árnyék előadókkal, és úgy tűnik, legalábbis abból, amit tegnap tőlük hallottam, hogy a többi frakció általánosságban a egy, egyetért nagyon fontos, hogy a lehető leginkább egységes álláspontot foglaljuk el mert így aztán az esetleges ellenvetésekkel szebben határozottabban tudunk fellépni. Tehát, hogy a tanács ellenvetéseket fogalmaz meg, akkor ha mi egységesek vagyunk, könnyebb így ezekkel küzdeni. Köszönöm. Ganz herzlichen Dank. Dann darf ich äh, als erstmal. Nagyon köszönöm. Most akkor Lange kolléga következik. Dankeschön, Herr Vorsitzender. In der Tat, Herr... Valójában. Jelentős úr, köszönöm szépen a megközelítését, és támogatom önt azt hiszem, hogy a bizottság szerepe, ami a koordinációt és az együttműködés előmozdítását illeti az energia ö, harmadik országokkal való szerződéseiben, nos ezt a szerepet erősíteni kell. A közös ö, politika koncepciójában bele kell illeszkednie, a jelentéstevő utalt a belső piaci csomagra, a roadmapről vitatkozunk a 2015-2020 közötti időben, és mindennek be kell illeszkedni a közös energiakoncepcióba. Az energiaszerződéseknek mindig kihatásuk van a többi tagállamra is, és ez tehát ennyiben közösségi ügy, amelyet a bizottságnak kell koordinálnia és felülvizsgálnia. Támogatjuk a jelentéstevő megközelítését a tekintetben is, hogy az eljárások legyenek világosabbak és gyorsabbak, hogy itt is világos közösségi szinten szervezett politikát tudjunk kialakítani. Ennyi jelentéstevőként további pontokban is megállapodtunk, mert találkozóink során azt hiszem át kell gondolnunk, hogy egyes energia szerződése, kereskedelem politikai elemeket is tartalmaznak, a beruházás védelmére vonatkozó elemeket is, és itt a Lisszaboni szerződés révén a parlament szintén bekapcsolódik ebbe a játékba, hiszen jogalkotói erővel rendelkezünk, biztosítanunk kell tehát, hogy ezeket a pontokat is vegyék figyelembe illetve itt vegyék figyelembe a parlament szerepét. Azt hiszem, hogy azt is biztosítani kell, hogy a bizottság rendszeresen tájékoztassa a parlamentet az éppen tárgyas alatt lévő energetikai szerződésekről, illetve a bizottság szerepéről, hogy a parlament is be tudja tölteni megfelelő szerepét. A jelentéstevőnek teljesen igaza van, hogy a tanácssal szemben egységesen kell fellépnünk, és a közösségi érdeket kell képviselnünk. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Tajrár kolléga következik. Köszönöm, elnök úr. Az ALDE frakció nevében először is köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek a jó munkáért, jó együttműködésért. Bernd Lange a kereskedelmi politikai szempontokról ejtett szót, mi ezt ugyanígy látjuk. Még kiegészítéseket fogunk bevinni a beruházás védelemet, illetően liberális szempontból az is fontos, hogy ez ne legyen túlságosan bürokratikus, a bizottság ott van szükség, ahol ezt a tagállamok kérik, tehát az ellátás biztonságát kell támogatni, illetve biztosítani. Itt kell a tagállamokat megtámogatni, és az sem lehet, hogy az EU magánjogi szerződésekbe tekintsen bele. Itt a bilaterális, tehát államok között kötött szerződésekre kell összpontosítani. Ez, egy, ez ad feladatot a cselekvésre politikai szinten. Ahol az Európai Unió részt vesz, ott a parlament szerepe fontos, a demokratikus ellenőrzés fontos európai szinten, minden területen, ez erősítendő, és Fontos az, hogy a parlament szerepét megfelelően tekintetbe vegyék. Köszönöm. Elnök, Szavila kolléga következik. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék gratulálni Karinc kollégának. Nagyon nehéz kérdésben sikerült összerakni ezt a szövegtervezetet. Vannak kérdéseim, Legalábbis ami ezt a döntést illeti, amelyről most beszélünk. A központi, az európai energiapiac központi ellenőrzés, központi ellenőrzés alá kívánjuk vonni. Ha jól értem. Ugyanakkor az Európai Bizottság szövegjavaslata arról beszél, hogy mivel a javaslat viszonylag korlátozott gazdasági következményekkel jár, nem vélték szükségesnek egy megvalósíthatósági tanulmány eh, készítését. Akkor miről beszélünk egyáltalán, hiszen a gazdasági és a szociális következményei elhanyagolhatóak, akkor mi szükség az európai energiapiac központi ellenőrzés alá vonására? Nekem ez egyébként személy szerint semmi ellenvetésem nincs, elvi ellenvetésem, de mégis értelmetlenek tartom, illetve ellenzem egy-két elemét a javaslatnak jelenlegi formájában legalábbis. Ami az államközi megállapodásokat illeti, ezzel nincs is semmi baj. De a következő lépés az, hogy megvizsgáljuk, hogy az európai jogszabályoknak megfelelnek-e ezek az államközi megállapodások. Ezzel sincs semmi baj, sőt, nagyon is rendben van. Ugyanakkor az ilyen fajta az Európai Bizottság által történő beavatkozása az lehet, hogy a titok tartási kötelezettség eh, és a geopolitikai aspektusok is eh, fontos szerepet játszanak az ilyen megállapodásoknál, és az Európai Bizottságnak bizonyos időn belül kell meghozni a döntését, ehm, és egyáltalán vagyok benne eh, biztos, hogy a piac meg tudja várni azt, hogy az Európai Bizottság alapos mérlegelést követően eh, döntést hozzon ez ügyben. Még egyszer mondom, ha azt vizsgáljuk, hogy az európai jogszabályoknak megfelelnek-e az eh, megállapodások, az teljesen rendben van, de egy európai ügynökség, illetve intézmény döntésére kell várni. Nagyon adhok módon fordulhat elő, hogy valami létrejön, és egy döntésre várnak. Amerikában például a ugye, választások, közelgő választások előtt az Irán elleni szankciók kérdés felmerül. Négy olyan uniós tagállam is van, köztük az én hazám is, amely iráni gáz szállítási megállapodással rendelkezik. A tanács dönthet a szankciókról, az irán elleni szankciókról, a tagállamoknak ennek értelmében kell cselekedniük, és egy ilyen adhok tanácsi döntést, és nek, hogyha meg akarnak felelni, akkor az iráni eh, gázszállítást eh, be kell szüntetni. Miközben eh, mondjuk az amerikai elnökválasztás követően valószínűleg majd megállapodnak az amerikaiak Iránnal, de mi lesz a tanács döntésével, illetve a négy ír érintett tagállammal, hiszen megszakad az együttműködés az iráni gázszállítóval, ez igen komoly problémát okozhat. Még egyszer mondom, az persze ellenőrizzük, hogy az uniós jogszabályoknak megfelel-e egy államközi megállapodás, de az uniós intézmények által hozott adhok döntéseknek, határozottnak, határozatoknak megfelele egy államközi megállapodás? Mi van akkor, hogyha mondjuk Irakban hirtelen történik valami, és a sürgős döntéseket kell hozni. Az energia nem olyan termék, amelynek a, vonatkozóan az ember azt mondja, jó, most nem kérünk többet, aztán két hónap múlva jó rendben, most megint kérjük. Az energiaszállítás nem így működik, egész egyszerűen nem lehet ezt így elképzelni. Ezért azt kell, hogy mondjam, hogy az öt, szöveg ötös pontjában államközi megállapodásokról beszél a szöveg. És aztán pedig kivételként kezeli őket. Most már végképp nem értem, hogy akkor miért szerepelnek itt kivételként. Azért, mert talán Tehát az egyik helyen benne szerepel, másik helyen nem szerepel benne, kettős mércét alkalmazunk, ez így végképp nem logikus. A, ebben a témában tartandó meghallgatás során, ha jól látom, voltak olyan szakértők, akiknek nincs elemvetésük azzal kapcsolatban, amit mi teszünk. Ez teljesen rendben van, de igazából egy meghallgatásnak úgy kell kinézni a parlamentben, hogy pro és kontra is hozzászólnak. Te például, itt például hozhatom Oroszország kérdését, tetszik vagy sem, Oroszország kérdésével kapcsolatban fontos, hogy mind a két oldalt meghallgassuk, hiszen hogyan tudunk részre, nem részre tó véleményt formálni. Köszönöm, kollégák. A meghallgatásra vonatkozó kérdés. Az árnyék jelentéstevők megállapodtak, illetve a koordinátorok elnézést, és már meghívták az érintett személyeket, ezt már nem tudom korrigálni, de alapjában igaza van, a meghallgatásnál olyan embereket is meg kell hívni, akik más véleményen vannak, ennek lenne értelme, de most már nem tudunk ezen változtatni, és a résztvevő köre is elég nagy, úgyhogy ennek már nincs értelme. Vidal Quadras kolléga következik következőként. Köszönöm, elnök úr. Ebben a bizottságban gyakran hangsúlyozzuk annak a fontosságát és szükségességét, hogy a tagállamok közötti koordináció minél intenzívebb legyen, főként energetikai téren. A jogalkotás eszközeivel is megpróbálunk felépni annak érdekében, hogy valóban egy integrált eh, belső piac alakuljon ki az energia eh, piacon és sokszor a közös fellépés is kívánatosnak tűnik, amikor harmadik országokkal kötött megállapodásokról beszélünk, amelyeket a tagállamok bilaterális módon kötnek, különösen fontosnak tűnik számomra, hogy szolidaritást mutassunk egymás iránt az unió szellemével összeegyeztethetetlennek tűnik számomra az, hogy mondjuk egy tagállam egy energiabeszállítói szerződést, megállapodást köt egy unión kívüli úgynevezett harmadik országgal, amelynek ő csak az elényeit látja, míg más tagállamoknak ezzel hátrányt okoz. Éppen ezért van szükség egy ilyen információs mechanizmusra, amely a tagállamok és a harmadik országok között kötött energetikai megállapodásokra terjed ki. Christianis Karins néppárti kollégám eh, javaslata, illetve szövege egyértelműen felvázolja, hogy az Európai Bizottság javaslatában mit lehet javítani, mit kell még tisztázni. Mit történik például akkor, hogyha az Európai Bizottság negatív véleményt alkot egy ilyen bilaterális megállapodásról? Ennek mi lesz a következménye? Ez hova vezet? ha azt mondja a bizottság, hogy hát nekünk ez nem tetszik, de semmi sem történik, akkor mi értelme az egésznek? Ezért Karinsz úr például ezt a kérdést próbálta eh, tisztába tenni, eh, és eh, ezért azt javasolja, hogy a bizottság negatív veleménye egy figyelmeztetés formáját öltse, amely felhívja az érintett tagállam figyelmét arra, hogy a megkötött vagy megkötendő megállapodás és az uniós jog össz, nem, tehát nem felel meg az uniós jog követelményeinek, és hogyha a tagállam ennek ellenére aláírja ezt a megállapodást, akkor jogsértési eljárást kezdeményezhet az érintett tagállam ellen. Van még két további szempont, amelyet mindenképpen érdemes eh, megvizsgálni. A hetes cikkben lefektetett eh, titoktartási kötelezettség kiterjesztendő minden olyan információra, amelyet a bizottság a tagállamok részére megküld, hiszen ne felejtsük el, nagyra becsült kollégák, hogy a hármas cikk mindhárom bekezdésére vonatkozik ez, nem csak a harmadikra, ezt is kijavította az előadó. A titoktartási kötelezettséget nem szabad, nem lehet túlzott módon alkalmazni, éppen ezért Karin Szúr azt annak a fogalmát is tisztázta, hogy milyen információkra vonatkozhat a titoktartási kötelezettség. Az értesítés tekintetében pedig az átfedéseket megpróbálja elkerülni. Azt hiszem, hogy ettéren is e, kiváló módosítót nyújtott be. Annak érdekében tehát, hogy a tagállamok, amelyek amely, tehát azok az értesítők, amelyeket a tagállamok küldenek e, meg milyen feltételeknek kell, hogy eleget tegyen. Például a gázellátás biztonságára vonatkozó irányelvnek, amelynek egyébként teljesen véletlenül én voltam a raportőre parlamentben, ebben a szakbizottságban. Az Európai Bizottság azt vizsgálja, hogy az uniós jognak megfelelő megállapodásokról van-e szó, vagy megállapodás tervezetekről. Persze a bizottság vizsgálja már a létező és a megkötendő megállapodásokat is. Itt azonban veszélyes vizekre elvezünk, hiszen a visszamenőleges hatály elve mindig kényes kérdés. Ugyanakkor mégiscsak jogos ezen megállapodásokat vizsgálni, hiszen egyes megállapodások, szerződések igen hosszú évekre köttetnek. Még egyszer mondom, a visszamenőleges hatály elvét, ahol csak lehet kerülni kell. A jogban ez, ez mindenki számára általában kényes, és, és mondom kerülendő. A tagállamoknak milyen információt kell megküldeniük az Európai Bizottság felé Nos, e, e, a tagállamoknak akkor is hogy ilyen, van ilyen kötelezettségük, hogyha egy új megállapodást kötnek, és akkor is, hogyha módosítanak egy már meglévő e, megállapodást, szerintem a többi tagállamnak hozzá kell férni ezekhez az információkhoz, de természetesen a titoktartási kötelezettség szigorú tiszteletben tartásával. Szerintem ez egy releváns és igen aktuális javaslat, és kétség sem férhet hozzá, hogy a Karinsz kollega jelentősen javított az Európai Bizottság eredeti javaslatán, ezért végzetül csak gratulálni tudok neki. Köszönöm. Minden kolléga kap szót. E, dziękuję bardzo. E, po tych wszystkich... Köszönöm szépen. Mindazután, ami már elhangzott, mindezen vélemények után kérdés az, hogy miért nincsenek sztenderek, hiszen itt vannak ezek a szerződések, itt van az energiaszolgáltatók uniója, tehát talán lehetne standard szerződéseket kidolgozni, ennek itt lenne az ideje, hiszen amikor ezen szerződések határól beszélünk, akkor mindenféleképpen az ilyenfajta standard szerződések megszüntetnék a jogkézagokat talán a bizottság képviselői kidolgozhatnának ilyen standard szerződéseket megfelelő kivételekkel. Itt főként arról van szó, hogy nem követhetünk el jogi jellegű hibákat, és az azt is lehetővé tenni, hogy bizonyos tartalmak standardizáltak olyanok is, amelyek titoktartási kötelezettség hatája alá esnek. És így módon gondoskodni lehetne arról, hogy ne próbálják kijátszani a konkurenciát az egyes szerződő felek, és az energiaellátás biztonsága megvalósulhasson Európában. Itt az energia biztonságról van szó, és az energiaellátás biztosításáról lehetnek kivételek ugyan, és a titoktartási kötelezettséget illetően, ahogy mondtam, lehetnek kivételes helyzetek, de általánosságban az kellene, hogy legyen a helyzet, hogy szabványosított szerződésekkel dolgozunk. És akkor bizonyos problémák nem merülnének fel, nem kellene megnézni, hogy egy adott szerződés megfelel a feltételeknek, vagy sem. nem kellene megnézni, hogy a nem formális kritériumok teljesülnek-e, vagy a pályázatokra vonatkozó, az infrastruktúrára vonatkozó és egyéb előírások, ezek általános dolgok. És a konkurencia szempontjából is megfelelő lenne ez. Így nem kellene attól tartanunk, hogy szerződés szegésre kerül sor. Elnök, köszönöm. Talán Kerinsz kolléga, vagy a bizottság képviselője kíván hozzászólni? Kerinsz kolléga. Thank you very much for... Köszönöm szépen ezeket a megjegyzéseket. Nagyon hasznosnak tartom őket. Megpróbálok röviden reagálni ezek közül néhányra. Talán elsőként a legutóbbi felszólalónak, Übner asszonynak reagálnék. A bizalmas, vagy titkos, kicsit sötétes gyertyafénynél kötött megalapodások kapcsán, amit barlangokban kötnek, hát azért ne felejtsünk, ne felejtsük el, hogy energia terén mindig két szintje van a megállapodásnak. A kormányközi megállapodások, és ezzel foglalkozik ez a jogszabály. És van, vannak vállalatok között kötött kereskedelmi jellegű megállapodások, ezekre nem terjed ki a mostani EU-s jogszabály az alapgondolat az az, hogy a legtöbb energiaellátási megállapodás az cégek közötti kereskedelmi szerződés. És így tehát az ellátás biztosítása, a költségek, az árak, stb. Ez az információ mindig bizalmas, ez bizalmas is marad. A cégek ugye ebből nyereségre tesznek fel európai cégek is, tehát senki nem tesz, hozzá nyilvánosságra az érzékeny üzleti információkat, hiszen hatalmas hátrányba kerülne a versenytársaival, versenytársaihoz képest. Hiszen a versenytársak aztán akkor jobb feltételeket kínálhatnának, vagy jobb árakat, és így tovább. Tehát azt hiszem, a józan ész is úgy diktálja, hogy a bizalmas voltát az üzleti, az érzékeny üzleti adatoknak fenntartjuk. De ugyanakkor, mivel itt eh, igen nagy volumenű szerződésekről van szó, amelyek több évről is szólnak, európai eh, cégek is itt vannak, mondjuk a külső szolgáltató is talán eh, örül annak, hogy több támogatást van, több a biztonság, tehát jó, hogyha a kormányokat is bevonják ebbe, és így lesz kormányközi megállapodás az egészből. Ezeket kell tehát vizsgálni, ezek a kormányközi megállapodások a kereskedelmi, az eredeti kereskedelmi megállapodás egyes aspektusaira utalnak. És a kérdés az az, hogy a bizottság mihez fér hozzá a kereskedelmi megállapodásoknak azokhoz a részleteihez, amelyről a kormányközi megállapodás szól, hogy ki tudja értékelni, és a többi bizalmas információhoz nem. Tehát mondjuk egy tagállam azt mondja, hogy ez és ez bizalmas, akkor fontos, hogy ezek az üzleti információk ne kezdjenek el lebegni semmilyen térben ezt próbáltuk valahogy megoldani. Egyrészt garantálni akartuk azt, hogy az EU jogszabályokat betartsák, hogy meglegyen az egységesség. Ez, hogyha elérjük, ez a végső cél, ez egy nagyon jó eredmény lenne. A bizottság bevonásával nem csak, hogy standard klauzulák szerepelnének az ilyen megállapodásokban, hanem a végé lehetne egy standard szerződés maga megszülethetne, ami teljes mértékben összhangban van az EU-s szabályokkal. Persze ugyanakkor óvatosnak kell lenni, és vigyázni kell arra, hogy szükségtelenül ne sértsük a cégeknek azon jogát, hogy az üzleti titkot bizalmasan kezelje mindenki és ez benne van a javaslatomban, ha jól emlékszem, a hetes cikkről van szó, ami a bizalmasságról szól. Tehát itt nagyon világosan megfogalmaztuk. Nem tudom, talán valakinek lenne erre javaslata, hogy hogyan lehet még jobban megfogalmazni, vagy javítani a szövegen. Tehát mindenképpen arról van szó, hogy mi nem a cégek által bizalmasan kezelt adatokkal foglalkozunk, nem, hanem a kormányközi megállapodásokat vizsgálja a bizottság. Tehát minket a szerződésnek csak ez a része érdekel, a bizalmas adatokat továbbra is bizalmasan kezeljük és csak a többi információt juttatják el a bizottságnak, és a bizottságnak eljutatott információkat sem köröztetjük a többi tagállam közé, körében. Én ezzel kapcsolatban ennyit akartam mondani. Ami pedig Szevel a kolléga megjegyzését illeti arról, hogy mi a, mi a konkrét szankciók mondjuk a beszállító cégek esetében, azt hiszem Iránt említette, ha őszinte vagyok, akkor azt kell mondjam, hogy ez a jogszabály nem foglalkozik ezzel a kérdéssel. Amit itt olvashatunk a szövegben, abból azt vonhatjuk le, hogy mondjuk, ha Görögország alá akar élni Iránnal egy ilyen energia megállapodás, vagy Bulgária Oroszországgal, vagy Németország valakivel, akkor itt csak arról van szó, hogy amennyiben ezek kormányközi megállapodások, ezeknek meg kell felelni az EU szabályainak. Pont annak is természetesen meg kell valás, valósulni, hogy a görög szerződéseknek az EU szabályokat be kell tartani. Nem tudom, hogy gáz, olaj, mind a kettő, gáz is és olaj is a görög esetben. Hát én feltételezem, hogy ezek egyelőre megfelelnek a szabályoknak ezek a szerződések. Ha a tanács elfogad valami olyat, ami aztán veszélybe sodorja ezeket a megállapodásokat, akkor az elég szerencsétlen Görögország számára, vagy bárki számára, aki ugye Iránnal szerződött de ettől függetlenül a mostani jogszabály nem oldja meg ezt a problémát. Ez egyelőre Görögország és más országok, illetve a tanács problémája. Mi arra kell gondolni, hogy mondjuk akkor mi van az alternatív beszállítókkal, a büntetésekkel, és így tovább, hogyha szankciók jönnek, de ez tanácsi döntés, nem EU jogszabályról van itt szó, tehát érte nem arról, hogy kompatibilis-e az ügy vagy sem. Nagyon fontos kérdést vetett fel ettől függetlenül, tehát abban egyetértek. De még egyszer mondom, hogy ez a jogszabály nem foglalkozik ezzel, tanácsi döntésről van szó, nem pedig arról, hogy valami kompatibilis-e az EU szabályokkal vagy sem. Azt hiszem, inkább végigmennék az összes reagáláson, mindenkinek válaszolnék, akinek akartam. Ez volt a két legfontosabb megjegyzés egyébként, amiről szólni szerettem volna. És volt még egy az időkeretekről, tehát hogy a cégek nem tudnak üldögélni és várni hónapokon keresztül, hát ez egy elég kényes kérdés lesz. Beszéltem politikusokkal az elmúlt hetekben, és úgy vettem ki a szavaikból, hogy talán valaki a bizottságban még egy kicsit több időt is, időt is szeretne, hogy mindent alaposan végigolvasson. Tehát mindegy, az én javaslatom az az, hogyha egy szerződés rendben van, akkor maximum két hónapos késlekedésre kelljen számítani. És ezután zöld utat kap az ügy a bizottságtól, vagy ha a bizottság nem reagál, akkor az már önmagában zöld utat jelent. Az időkeretek mindig kényes kérdést jelentenek, vannak olyan politikusok, akik azt szeretnék, hogy azonnali válasz szülessen, de hát aki meg dolgozik ezen, aki a munkát elvégzi, az több időt szeretne, hát a kettő között kell valami működőképes kompromisszumot találni. Egyébként köszönöm szépen mindenkinek a munkát, várom kíváncsian a javaslataikat, és azt hiszem, most nekem ez a legfontosabb, szeretném, hogy közös javaslatok szülessenek, amelyeket a szakbizottságban mindenki támogat, vagy legalábbis a szakbizottsági tagok többsége. Mindig ezt hangsúlyoztam, hogy nagyon erős, egységes parlamenti pozícióra van szükségünk, így tudjuk visszaverni a triológusban a támadásokat, mert lesz egy-két akadály, amit majd, ami majd felül kell emelkedni. Tehát minél inkább egységesek vagyunk, annál nagyobb esélyünk van a sikerre. Köszönöm, Szavrila úr jelent, asszony jelentkezett még. A... Karin szúr. Véleményezte a javaslatainkat, ezt köszönöm. Konkrét lennék a preambulum bekezdések cikkben, a másodikban azt mondja, hogy eh, eleget tenni az Európai Uniós jognak, európai, eleget tenni az, az alapszerződéseknek. Igen, minden tagállamnak eleget kell tenni a jogszabályoknak, de az in, Európa intézményei által hozott döntéseknek eleget tenni. Ezek adhok döntések. Az energia, az olaj, a gáz az egy olyan termék, amelyet nem vehetünk el az emberektől. Nem mondhatjuk Spanyolországnak mondjuk, hogy a tanács hozott egy döntést, ami ugye az egyik uniós intézmény eh, jogi aktusának számít. Úgyhogy Spanyolország most szépen ne importáljon olajat vagy gázt ebből vagy abból az országból. Ez elfogadhatatlan, ezért a resulting from the acts of the institutions of the Union, tehát az unió intézményeinek által elfogadott jogi aktusoknak kitételt törölni szeretném törölni, javaslom, hiszen az olaj vagy gáz szállítási szerződéseket nem lehet egyik napról a másikra leállítani, aztán majd egyszer újraindítani. Persze, uniós jogszabályoknak tegyenek eleget, az alapszerződéseknek tegyenek eleget, de az intézmények adhok döntéseinek is tegyenek eleget. Hát mondjuk az iráni eh, gáz vagy olaj eh, szállítási szerződéseket egyik napról a másikra szüntessék be, fagyasszák be. Hát ho- ho- hogyan lehet ezt a Görögországnak mondani, Spanyolországnak vagy Olaszországnak? Én értem, hogy eh, az Obama kormány választások előtt Amerikában nyomást kíván gyakorolni Iránra, és akkor utána majd az Európa, Európában is a tanácshoz egy ilyen döntést, aztán hat hónap múlva majd teljesen megváltozik az Iránnal a kapcsolat, akkor a négy érintett európai ország mihez kezd? a nemzetközi piacon is az gáz és olajárak hirtelen megugrottak. Ezért mondom, hogy a resulting from the acts of the institutions of the union, tehát az uniós intézmények által elfogadott jogi aktusok kitételt töröljük. A bizottságtól kérdezem, hogy van-e még hozzáfűzni valójuk, tessék. Köszönöm, mondja Paula Abreu Márquez osztályvezető asszony. Igen, nagyon Köszönöm az eddig elhangzott eh, véleményeket, ez a jelentés tervezet, amelyet eh, Karinsz eh, képviselők készített, számunkra különösen nagy örömet okoz, főként azért, mert az Európai Bizottság javaslatát összességében támogatja, főként a célok tekintetében, meg erősíteni kívánja az Európai Bizottság szerepét ezen a téren, illetve arra is utal, hogy szóljunk egy közös hanggal az energetikai külpolitikában, kezdeményezést is tovább viszi, legalábbis ezzel is egyetért. Azt hiszem, hogy a hatály tekintetében megegyezik a véleményünk, illetve a definíció tekintetében is, hogy mi tekinthetünk kormányközi megállapodásnak az információ csere terén sincsen közöttünk vélemény eh, különbség, a tárgyalásokról szóló értesítés kötelező vétételet támogatja eh, Karin Szúr, illetve ilyen kormányközi megállapodásokon az Európai Bizottság eh, megfigyelőként részt vehetne, amennyiben ezt kérelmezi, illetve a kötelező, előzetes, összeegyeztethetőségi vagy megfelelőségi vizsgálat végrehajtását eh, is támogatja. Először is a, ez a javaslat nem kíván beleszólni a, a tagállamok által kötött eh, kormányközi megállapodásokba. Itt egész egyszerűen információcseréről van szó a tagállamok és az Európai Bizottság között, illetve az Európai Bizottság azt vizsgálja, hogy a jogszabályokkal mennyire összeegyeztethető egy ilyen megállapodás. Hatástanulmányt ugyan nem végeztünk, de egy nyilvános konzultációt igen, amely egyébként is egyik eleme a hatástanulmány folyamatnak. gazdasági és szociális következményei csak követ, közvetve vannak ennek a javaslatnak, és elhanyagolhatóak. Elhanyagolhatóak viszont remélhetőleg a jogbiztonságot növeli ebben az ágazatban, ahogy a többen is utaltak. Biztos vagyok benne, hogy önök is tisztában vannak azzal, hogy az egyes kormányközi megállapodások ilyen jogi szempontból történő elemzése roppant kényes. Az Európai Bizottság, hogyha úgy véli, hogy nem felel meg az uniós jognak egy ilyen megállapodás tervezet, akkor elsőként felveszi a kapcsolatot az érintett tagállammal, ehm, annak érdekében, hogy ezt a megállapodást már létezik, hogyan lehet felmondani, vagy újra tárgyalni. Általában egy eh, nyilvános eh, bizottság által kiadott véleményben azt mondani, hogy teljesen inkompatibilis egy ilyen megállapodás az uniós joggal, ez általában eh, nehezen elképzelhető, mégis eh, végső esetben eh, képzelhető, hogy ha tagállam megtagadja a bizottság véleményének figyelembevételét, akkor jogsértési eljárást is kezdeményezhet Ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm a figyelmüket. Én is köszönöm, és azt is közölhetem, hogy a módosítók benyújtásának határideje január 17-e 12 óra, és most következzék a következő napirendi pont. Életbiztosításunk természeti tőkénk, a biológiai sokféleséggel kapcsolatos 2020-ig teljesítendő uniós stratégia címmel. Az elnyék jelentéstevő nem, a jelentéstevő Román Cizei asszony, először neki adom meg a szót, tiéd a szó. Köszönöm, elnök úr, hogy megadta nekem a szót. A biodiverzitás megőrzésére irányuló stratégiáról beszélünk Európában. Emlékeznek rá, hogy 2000 2010 volt a biodiverzitás nemzetközi éve, múlt évben került sor a nagy konferenciára Nagoyban, Japánban a biodiverzitás kapcsán. Az ENSZ úgy döntött, hogy 2010 és 2020 le, közötti évtized lesz a biodiverzitás évtizede. Nos, ezek csupán szavak, a valóság ettől eltér. Mert megállapíthatjuk, hogy romlik, csökken a biológiai sokféleség Európában. A fajok 25%-a 25%-át a kihalás veszélye fenyegeti. A halfajok kb. 90%-a szintén a kihalás veszélyétől fenyegetett. Minden évben elveszítjük a világ GDP-nek 3%-át a biodiverzitás csökkenése miatt egyes tanulmányok szerint. Azt hiszem tehát, hogy eljött az ideje annak, hogy vitázzunk a biodiverzitással kapcsolatos stratégiáról, mert Európában most ugye arról az időszakról beszélünk, amely 2020-ig terjed, beszélünk a finanszírozásról egy horizontális politikai területen. Eljött tehát az ideje annak, hogy most ebbe a kontextusba belehelyezzük a biodiverzitás kérdéskörét is. Ez az európai stratégia egy programot ö, tartalmaz az ökoszisztémák, az élőhelyek megőrzésére vonatkozóan 2050-ig. De a bizottság javaslata 2020-ig terjedhat célkitűzéssel, illetve egyes intézkedésekkel. Ezen célkétűzések között találjuk annak a szükségességét, hogy visszaállítsuk az ökoszisztémák, az élőhelyek és a fajok eh, természetes egyensúlyát. Ezen célkitűzések olyan ágazatokra irányulnak, mint a halászat, az erdőgazdaság és a mezőgazdaság, és aztán a célkitűzések között ott van a fajok kihalásával kapcsolatos, a nem autokton fajok kihalásával kapcsolatos ellenőrzés, illetve Európa részéről az a szükségesség, hogy erősebben hozzájáruljunk a biológiai sokféleség megőrzéséhez. Mi tehát a véleményem ezzel a dokumentummal kapcsolatban, illetve az által javasoltakkal kapcsolatban? amelyet az ITRE szakbizottság részére készítettem. Egy alapvető jelentőségű dolog, hogy a biológiai sokféleség csökkenése kihat a GDP csökkenésére is, tehát azok a források, amelyeket a biológiai sokféleség helyreállítására használunk fel, ezek mindenképpen jó ö, beruházást jelentenek a kiadás, a veszteség az, amikor csökken a biodiverzitás. A biológiai sokféleséget nem lehet elszigetelten kezelni, más európai szakpolitikákba kell azt integrálni. A harmadik pont. A bizottság a zöld infrastruktúrákra vonatkozó stratégia stratégiát jelent be 2012-ben, de tudjuk, hogy ha bejelenti a stratégiát a bizottság, akkor általában késedelmesen dolgozza ki a stratégiát magát. E tekintetben a bizottság kevésbé ambiciózus, jó lenne, hogy ezt a stratégiát a lehető leghamarabb kidolgozná hiszen az a cél, hogy szinergiát érjen el ez a különböző szakpolitikák között. Itt vannak például az energiafolyosók, a közlekedés, a távközlés területén, és ehhez szükséges lenne a zöld infrastruktúrákra irányuló stratégia, mégpedig a lehető leghamarabb meg kellene születnie. A következő pont, amelynek különböző bekezdéseket szenteltem, itt a kutatás és a tudás szerepéről van szó. A tudomány nem csak arra szolgál, hogy értékelje a jellegi helyzetet, hanem arra is, hogy tudjuk, hogy a különböző elemek hogyan hatnak ki egymásra, hogy megértsük, hogy mi is a biodiverzitás értéke. Ez egy gyenge pont, hiszen nem ismerjük a biodiverzitás értékét. A biodiverzitás értéke az általunk használt szolgáltatások értékében is meg kell, hogy jelenjen. Éppen ezért a véleményben javaslom, hogy a külső költségeket internalizáljuk, hiszen hogyha ezt nem tesszük meg, akkor nem leszünk sikeresek a biodiverzitás megőrzésében. Fontos tehát beárazni minden egyes dolgot, hogy azt helyesen tudjuk értékelni. Aztán szólok itt a 2020-as horizontális programról a biodiverzitás területén. Kiemelem, hogy mennyire fontos az, e, az információ csere és a bevált gyakorlatok cseréje, mind politikai szinten, mind pedig a szakpolitikák végrehajtása szintjén. Ez fontos különösen a KKV-k számára, amelyeknek ehhez alapvető érdekük fűződik. A kkv nem engedhetik meg maguknak, hogy adatokat gyűjtsenek, illetve a helyzeteket önállóan értékeljék, ebben segítenünk kell őket az információ cseré és a bevált gyakorlatok cseréje révén. Végezetül idéz, megemlítem az éghajlatváltozás és a biodiverzitás közötti kapcsolatot. Alapvető természetesen ezen szakpolitikák végrehajtása az éghajlatpolitikák területén. Az Európai Unió szakpolitika végrehajtása eléggé gyenge. Ami az ütemtervet illeti, január 16-a a következő hétfő a módosítók benyújtásának határideje, és február 6-án szavazunk erről az anyagról a szakbizottságban. Ennyit részemről, most várom a kollégák kommentárjait. Elnök, köszönöm. Tehát a módosítók benyújtásának határideje ismert, a bizottság hozzá kíván szólni? Ja. Igen, tessék, öni a szó thank you very much. Köszönöm szépen. Először is megköszönöm, hogy a parlament a biológiai sokféleség témájával foglalkozik, és ilyen világosan fogalmazza meg véleményét a stratégiáról. Tehát azt látjuk, hogy hasonló oldalon állunk, megerősítik a stratégia végrehajtását, önök támogatják ezt, a többi fórum és ágazat is támogatja ezt, ahogy önök is említették, ez szükséges is, mert egyébként nem lehetne sikerre vinni a stratégiát. Egy valamit szeretnék mindenképpen biztosítani, azt, hogy mindannyian együtt dolgozunk és készen álljunk arra, hogy teljesítsünk, tehát valóban végrehajtsuk ezt a stratégiát. Minden egyes esetben a végrehajtás sikere a közös fellépésen, a közös erőfeszítésen múlik. Tehát amit megfogadtunk, hajtsuk végre. Köszönöm a, nézet, a véleményeket, a megjegyzéseket és azt, hogy integrálni kívánják a biológiai sokféleséget valamennyi politikai területre. Köszönöm tehát január 17-e a módosítók benyújtásának határideje, ezzel ezt a napi rendi pontot el is intéztük. Az árnyék jelentéstevők közül sajnálatos módon senki nincs jelen, és ezzel át is léphetünk a következő napi rendi pontra, még pedig a hetes pont a csecsemők és kisgyermekek számára készült speciális gyógyászati célokra szent élelmiszerek címmel. Takula kolléga. A jelentéstevő meg is adom neki a szót, tessék. Jó, <clears throat> kiitoksia. Köszönöm, elnök úr. Ez a véleménytervezet, ahogy ön is említette, a csöcsömök és kisgyermekek számára készült élelmiszerekről szól, illetve a speciális gyógyászati célokra szánt élelmiszerekről. Mi a Környezetvédelmi Szakbizottság számára készítünk véleményt. Véleményről van tehát szó, úgyhogy én ragaszkodtam szakbizottságunk feladatához. Tehát itt ugye az iparról, energiáról, kutatásról, innovációról van szó, ez a mi asztalunk, tehát maradtam a saját területünkön. Eléggé szakmai kérdésről van szó, és talán elgondolkodtak azon, hogy milyen aspektusok merülnek itt föl, illetve hogy mi az, ami már nem ránk tartozik. Az ilyenfajta élelmiszerek között mindenféle élelmiszerek gondolhatunk, tehát a különböző pejhektől kezdve a tápszereken át mindenféle olyan élelmiszerig, amit csecsemőknek és kisgyermekeknek, kisgyermekek számára állítanak elő, tehát ezek mindebbe a kategóriába tartoznak. A bizottság a diabetikus ételeket, sportolóknak szánt ételeket, gluténmentes vagy alacsony gluténtartalmú ételeket nem veszi be ebbe a kategóriába. Ezeket majd más horizontális szabályok fogják tárgyalni a jövőben. Ami pedig a bizottság nézeteit illeti, ezekről el kell, hogy mondjam, hogy én nem szükségszerűen osztom ezeket a nézeteket, különösképpen ami a fogyókúrás élelmiszereket illeti, tehát a diétázóknak készített élelmiszereket illeti, és ugyanezt tudom elmondani azokra az élelmiszerekre is, amelyeket kizárólagos fogyasztásra forgalmaznak, tehát hogy heteken keresztül valaki csak ezeket egye. Ami a glutén intoleranciát illeti, ez egy nagyon fontos szempont, tehát a címkézésben mindenképp oda kell rá figyelni, a címkéken fel kell tüntetni, ha egy termék gluténtartalmú. Több szakbizottsági képviselővel megvitattam már ezt a témát. Úgy döntöttünk, hogy mivel az ITRE szakbizottság véleményt készít, ezért javaslatokat tehet a Környezetvédelmi Szakbizottságnak arról, hogy milyen területeket vizsgáljon. Ez tehát lehetővé teszi számunkra, hogy a maradék kérdésre, a maradék területekre koncentráljunk, amelyek a saját hatáskörünkbe tartoznak, tehát amelyek a mi asztalunk. Ami a technikai részleteket illeti, már egy ideje életben van, vagy egy ideje működik ez a jogszabály, nem túlságosan ellentmondásos, nem okozott sok problémát, úgyhogy csak néhány módosító indítványt készítettünk. És a módosító indítványok benyújtásának határideje jövő hét kedd. Talán elég, hogyha most ennyit mondok, de ha bárkinek a szakbizottságban kérdése van, vagy véleménye hozzáfűzni valója, akkor azt nagyon szívesen meghallgatom. Köszönöm. Köszönöm szépen. Grosztet asszonyányék jelentéstevőként kap szót. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném elmondani, hogy egy olyan témáról van szó, amely különlegesen fontos, mert a fogyasztók védelmére vonatkozik, az innovációra, tehát az élelmiszeriparra, mezőgazdasági iparra, amely az egyik legnagyobb exportvolumenű iparág az Európai Unióban. Tehát nagyon fontos, hogy az élelmiszer, mezőgazdasági ipart segíteni tudjuk a kutatásban, az élelmiszerek adaptációjában, a egyes fogyasztói célcsoportokra vonatkozóan. Itt szó van ugye a csecsemőkről, vagy a sportolókról, vagy azokról, akik például nem ö, ö, tudják megemészteni a glutént, vagy a laktózt, vagy azokról, és az egy közelmúltbeli jelenség, akik próbálnak lefogyni. Nos, tehát nagyon nagy érdekünk fűződik ehhez a jelentéshez, ehhez a rendelet tervezethez, és alapvető jelentőségű valamennyiünket érint, valamennyi ö, fogyasztott valamennyi polgárt élet egyik vagy másik pillanatában, tehát nagyon fontos ezekkel a kérdésekkel foglalkozni. Osztom a jelentéstevő véleményét, filozófiáját, Takula úrét, hiszen valójában nehezebb a fogyasztók, illetve az ellenőrző hatóságok számára különbséget tenni az általános élelmiszerek és a specifikus célcsoportok részére szent élelmiszerek között. Éppen ezért fontosnak tűnik számomra a magas szintű fogyasztóvédelem fenntartása, hiszen itt az élelmiszerbiztonság és az egészségügy kérdéseiről van szó. Az Európai Bizottság megkívánja könnyíteni a belső piac működését, egyszerűsíti a jogszabályokat, a jogszabályi terheket csökkenti, és ezzel egyetért, ebben egyetértek az Európai Bizottsággal. De emlékeztetnék arra is a bizottság irányában, hogy a fogyasztó védelem szintjét bizonyosan nem szabad csökkenteni. Tehát egy jó egyensúlyt kell a kettő között létrehozni. Vannak termékkategóriák, amelyeket a régi irányelv lefedett, és amelyek a bizottság javaslatából jelenleg kizárásra kerültek. Ez megszünteti a létező rendelkezéseket az összetevők és a címkézés területén, és ez talán problémákat jelenthet, mert az összetételi kritériumok vagy címkézési kritériumok elhagyása veszélyeket rejthet magában a fogyasztók részére, akiket talán nem tájékoztatnak kellőképpen. Nos, a hipokalorikus élelmiszerek, mint például a fogyásszolgáló élelmiszerek esetében. E, nos, ezeket egyre nagyobb számú ember fogyasztja, ez egy divatjelenség. Itt az itt mindenképpen szükség lehet egy orvosi nyomonkövetésre, segítségnyújtásra, ezen élelmiszerek fogyasztása esetén, és itt lehetséges, hogy a vállalatok, amelyek közül egyesek nagyon komolyak, megbízhatóak, továbbra is megadják az összes információt az adott termékkel kapcsolatban, amelyet ezen célközönségnek szánnak, de lehetnek más vállalatok is, amelyek kevésbé komolyak, kevésbé megbízhatóak, akik a könnyítésből hasznot kívánnak húzni, és azt mondják, hogy a termékük jó termék azok számára, akik fogyni akarnak amely nem ö, ö, amely termék nem tartozik ugyanazon ellenőrzés hatája alá és ugyanolyan szigorú szabályok alá. Itt vannak olyan kelkevék, amelyek ö, ezen specifikus termékekkel dolgoznak, és nagyon innovatívak, és esetleg tisztességtelen versenynek lesznek ki ö, téve. Például a Coca-Cola az olimpiai játékok idejére egy termékkel áll elő, amely amely például a sportolók izomtónusát erősítené, képzeljük el ezt, hogy a Coca-Cola egy ilyen specifikus terméket javasol, ilyen terméket ajánl, amely a sportolóink izomtónusát javítja. Tehát nagyon figyelnünk kell ezekre, az, hogy ezek termékek közül egyeseket kivesszünk ezen szabály hatája alól, ez mindenféleképpen nehézséget jelenthet a fogyasztók számára, de esetleg tisztességtelen versenyt is generálhat, tehát ezzel kapcsolatban kicsi nyugtalan vagyok, és azt hiszem erre nagyon figyelnünk kell. Aztán a gluténmentes élelmiszerek esetében erről a jelentéstevő is beszélt. Ott is a itt beteg emberekről van szó, akik nem tolerálják a glutént, tehát itt elképzelhető, hogy specifikus termékek léteznek számukra, amik valóban specifikusak, és amelyeknek kihatásuk lehet az egészségükre. Aztán az növekedés segítő anyatehelyettesítő termékeknél azt hiszem, hogy itt is nem arról van szó, hogy bármilyen típusú tejet lehet használni. 0-3 éves életkoráig a gyermeket védeni kell, hiszen a tejben lehetnek növényvédőszerek, és uh, ilyen esetben a uh, néhány éves gyermeknek adott tejnél nagyon figyelni kell, a, tehát nem igaz az, hogy csak egy éves életkoráig kell védeni a csecsemőt, Éppen ezért azt hiszem, hogy a ö, három éves életkorig adott tejkészítményeknél is nagyon fontosak ezek a védőintézkedések. Aztán az, hogy kizárni ezeket a tejtermékeket a rendelet hatája alól, azt hiszem, hogy ez egy fontos veszélyt rejt magában. És ebbe az irányba nem szabad tovább lépnünk. Valóban felhívom a bizottság figyelmét erre a témakörre. Aztán a sportolóknak szent termékekről már beszéltem, erre nem térnék vissza, azt hiszem, hogy fontos a jelentést, a 3-as és 29-es preambul bekezdésében utal a kutatás és az innováció jelentőségére az élelmiszeriparban, gyorsan piacra kell dobni azokat a termékeket, amelyek ö, sajátos táplálkozási igényeknek felelnek meg, és ö, a tudományos előrehaladás bizonyítékai, ezzel egyetértek. Független tudományos értékelésre van szükség ezen élelmiszerek esetében, hogy valóban megfelelnek meg, megfelelnek-e az adott célközönség táplálkozási igényeinek, Nos, azt hiszem, hogy itt a szakbizottságunk véleménye szerint még inkább meg kell erősíteni a jogbiztonságot az ipari szereplők számára, és jobban védeni kell a sérülékeny ö, csoportokat, társadalmi csoportokat. Nos, tehát ez a ö, véleményünk. Remélhetőleg ez erősíti a jelentést, amelyért az Enviszak szakbizottság az illetékes, a felelős elnök. Correra de Campos kolléga árnyék jelentéstevőként kap szót. Prezident, uh... Jó. Köszönöm, köszönöm elnök úr. Először is szeretnék Takula előadó kollégának köszönetet mondani. Vannak azonban problémás területek. Egyetértek Takula úrral, hogy van a fenntartásai a bizottság javaslatával kapcsolatban, van, amit tisztázni kell. Itt főként a gluténmentes élelmiszerekre gondolok, ezzel kapcsolatban szeretnék további információt kapni. Fontos és hasznos, szükséges javaslat ez, főként az élelmiszerpiacon bekövetkezett változások tükrében. A szabályozási keret változott, az tanács adhok beavatkozásainak köszönhetően, illetve azért annak köszönhetően, hogy következtében hogy a tagállamok másképp és másképp értelmeztek bizonyos szabályokat. Egy szigorúbban kell szabályozni a vonatkozó élelmiszer kategóriákat, és harmonizált módon kell mindezt megtenni. Konkrét élelmiszer csoportok szigorúbb szabályozása mindenki számára előnyökkel jár, az Élmiszer feldolgozók, kis és középvállalkozások számára is. Nagyon fontos, hogy ilyen élmiszerek esetében a fogyasztók védelmét, a fogyasztók egészségének a védelmét garantáljuk, hiszen nagyon sokszor, legtöbbször ezen élmiszereket azok fogyasztják, akiknek az egészsége különösen sérülékeny. Éppen ezért ez különösen fontos, főként akkor jó ez, hogyha egy, egyben egyszerűsíthetjük a szabályozási keretet is gluténmentes témában eh, mondom, vannak még kérdőjelek. 2009 per 41-es eh, rendelet irányadó e témában, amely ezen jogszabály tervezet elfogadásakor eh, azonnal hatáját veszti, ezért a táplálék kiegészítőkre vonatkozó szabályok itt a gluténmentes élelmiszereknél problémásak lehetnek, ezért elnök úr, két kérdésem lenne a bizottság képviselőjéhez. Az Európai Bizottságtól szeretném, azt várom, hogy tisztázza, hogy a kkv számára többletköltséget jelent-e majd, ez a szabály, ez a jogszabály, illetve negatív hatással lehet-e a fogyasztókra. Másodszorban pedig, hogyha akik eh, gluténallergiásak és gluténmentes élelmiszereket kell, hogy fogyasszanak, őket védjük megfelelően, hiszen ők főként nagy kockázatnak, egészségügyi kockázatnak kitett eh, állampolgárok, őket különösen eh, megilleti és illeti az egészségügyi védelem. Köszönjük, mondja az elnök, most pedig Toja asszony következik. Köszönöm elnök úr, el kell mondanom kollégáimnak, minden politikai frakció részéről teljes mértékben egyetértek ezzel a megközelítéssel abban az értelemben, hogy valamennyiünk jobban meg akarja érteni hogy a jó célkötőzések az egyszerűsítés, a homologáció a vállalatok között is, hogy a piac minden tagállamban elégedett legyen, helyes irányba mutatnak ebben a rendeletben. És nagyra becsülöm, hogy itt most az ITRA szakbizottságban vagyunk, a belső piaci szakbizottságban is tudják, hogy mik a célköz tűzéseik és megközelítéseik, de mindig is támogattuk az európai vállalatot és a belső piacot, amelyek lehető leginnovatívabbak kell, hogy legyenek, és megfelelnek a polgárok jóléte, egészsége iránti igényeinek ezek egy jó belső piacot, jó ip, európai ipart alakítsanak ki, de ez nem mehet a polgárok ö, védelmének, fogyasztóvédelmének a kárára. Ezt teljes mértékben osztom ezt a megközelítést, és ö, a bizottságtól is, magunktól is azt kérem, hogy gondolkodjunk el azon, hogy a helyes egyszerűsítési célkitűzés, amikor a 2009-es rendeletet megszüntetjük, és ö, a 2006-os módosítjuk, az nem jelente egy visszalépést egyes pontokat illetően a sérülékeny csoportok tekintetében itt ö, megőrizzük a gyermekeket, a ö, gyógyászati célra szent élelmiszereket, de fedezetlenül hagyjuk, garancia nélkül hagyjuk ö, a, e, hagyunk egyes csoportokat, társadalmi csoportokat, akik különleges élel, táplálkozási igényekkel rendelkeznek, és e, számukra fennáll a megbetegedés viszje, hiszen a táplálék, az élelmiszer az egyetlen kezelés számukra, hogy ne betegedjenek meg. És azt hiszem, hogy ezt a fajta igényt nem ö, folyathatjuk össze az általános igényekkel, amelyek a jó táplálkozási ö, tanácsokra vonatkoznak, amelyek ö, helyesek, és amelyeket követnünk is kell, hiszen tudnunk kell, hogy mi van egy adott élelmiszerben, és egészséges élelmiszereket kell fogyasztanunk. De itt olyan kérdésekről van szó, amelyek jóval túl lépnek az egészséges életmód kérdésein, hiszen itt pontosan arról van szó, hogy ezek a személyek ne betegedjenek meg. Tehát az, hogy egyes csoportokat kizárnak itt az egyszerűsítésből, részéről. Nos, nem mondhatjuk, hogy el kell halasztanunk ezeket a kérdéseket egy új rendeletig. Itt, hogyha védeni akarjuk a polgárokat, és ezt akarjuk tenni egyre inkább, itt persze itt vannak az új termékek, az elhízottság ellen és a többi, de itt az a cél, hogy több garanciát adjunk, és ne hagyjuk a fogyasztókat néha csaló, megtévesztő reklám kezei között. Nos mi, független hatóságok révén vagy akár a az egyre elmélyültebb tudományos vizsgálatok révén meg kell, hogy adjuk ezeket a garanciákat a jogszabályainkban. És hogyha ezeket az élelmiszerbiztonsági garanciákat megadjuk, akkor ezáltal a vállalatok innovációját is segítjük, hiszen most van egy olyan élelmiszeripari ágazat, van egy olyan technológia, ahol az élelmiszeripari vállalatok kompetenciája szakértelme egyre növekszik, és ez útörő szerepet ad nekünk, ugyanakkor megőrzi a polgárok egészségét is, illetve csökkenti a betegségek kezelésének költségeit. Ez tehát egy nagyon kedvező út, hiszen a vállalatok az egészség és a költségvetés igényeit összeegyezteti egymással. Azt hiszem, hogy ez a megoldás, ez most rosszabb megoldást jelent bizonyos kórképek esetén, amely kórképeket a táplálkozással lehet kezelni. Azt hiszem, hogy most a kérdés éppen az, hogy itt egy rosszabbadás irányába mutat ez a rendelet. Sokan kifejezték kétségeiket itt is és más szakbizottságban, és remélem, hogy ők választ kapnak majd módosítók révén, amelyek ezeket a szempontokat figyelembe veszik. Egyetértek az egyszerűsítési célkitűzéssel, és az új ö, tanácsokkal vagy ö, táplálkozási profilok kialakításával, de semmilyen csoportot nem hagyhatunk fedezetlenül. Itt például a gyermekek esetében is mindig a minőség irányába kell erőteljesen elmozdulnunk. Nem szabad tehát rontanunk a jogszabályon annak érdekében, hogy a piacot egyszerűsítsük. Növelni kell a piacot, az élelmiszeripari vállalatokat, de a szociális minőséget is javítani kell, és a polgárok szolgálatában kell állnunk. Elnök, köszönöm, Nibler kolléga. Nos, a vita során egyetlen pontra térnék vissza, amivel kapcsolatban már más kollégák is felszólaltak. Szeretném a figyelmüket arra a problémára irányítani, amely a gluténmentes élelmiszerek értékesítésének feltételei egyszerűsítésére vonatkozik. Nos, ez nagyon gyakori, ez a kórkép a népesség 1%-át érinti. A glutén allergia áldozatainak száma egyre inkább növekszik aggasztó mértékben, és ezen betegség megállapítása gyakran nagyon nehéz. Az egyetlen kezelés, amely le, jelenleg lehetséges a betegek számára, ez a lehető legszigorúbb gluténmentes diéta követése. Minden, men, minden eltérés ettől a diétától nagyon fontos kockázatot jelent a végbélrák, vagy a bélrák, a különböző autoimmun betegségek kialakulása tekintetében Nos, ez a javaslat, illetve annak az a része, amely a speciális gyógyászati célú élelmiszekre vonatkozik, hogyha ezt így elfogadjuk, ahogyan a bizottság javasolja, akkor ez a javaslat módosíthatja a gluténmentes termékek címkézését, és nehezebbé teszi a páciensek számára az összetevők felismerését. Egyes országok, mint például Olaszország, Németország és Ausztria és mások már kifejezték ellenérzésüket ezen módosítással kapcsolatban, amely esetleg uh, ahhoz vezethet, hogy a uh, betegek tévednek, amikor megvásárolják ezeket a tér- termékeket, és ez súlyos kihatásokkal jár egészségükre. Szintén módosítókat akarok benyújtani annak érdekében, hogy megfelelően láthatóak legyenek ezek a gluténmentes élelmiszerek, ez elengedhetetlen ahhoz, hogy a súlyos szövődményeket elkerüljük a számos páciensnél, akik a koali betegségben szenvednek, és remélem, hogy ezeket a módosítókat a jelentéstevő befogadja majd, illetve a kollégák támogatják őket. Elnök, köszönöm. Kérdésem a bizottsághoz, hogy hozzá kívánne fűzni valamit az elhangozottakhoz. Tessék, öni a szó. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Igen. Voltak olyan kérdések, amelyeket a bizottsághoz intéztek, és ezekre szeretnék válaszolni. De elsőként szeretném megköszönni az előadónak a jelentését. Köszönöm, hogy tulajdonképpen a bizottság javaslatának nagy részét elismeri, ez nagyon jó érzés, és megköszönöm a többi képviselőnek is, hogy elmondta a véleményét, és meg is próbálok a felvetett aggályok némelyikére válaszolni. Voltak, akik félelmüket fogalmazták meg, amiatt, hogy vannak hiányosságok, legalábbis a képviselők úgy gondolják a javaslatban. Szerintem ezek a félelmek, amelyekről ma délelőtt hallottunk, talán azért alakulhattak ki önökben, mert bizonyos információkat kaptak, de csak az egyik oldalról, tehát az érdekelt felek közül csak az egyik oldaltól kapták meg az információkat. Vannak itt még mások, például a fogyasztók, és a fogyasztók teljes mértékben támogatják ezt a javaslatot. Azt hiszem ez azért is nagy jelentőségű, mert volt alkalmuk arra, hogy részletesen áttekintsék azt. A fogyasztókra gondolok, mondja a bizottság képviselője, az Európai Fogyasztók Szövetsége, a BEUK, a legnagyobb ernyőszervezet, amely a fogyasztói szervezeteket összefogja Európában, és képviselik a fogyasztói érdekeket az Európai Uniós szinten. Tehát róluk van szó. Voltak, akik arra utaltak, hogy a szabályok nem jó irányba mutatnak. De hát a javaslat az úgy született, hogy még horizontálisabb területeken figyelembe vettük a fejleményeken, fejleményeket, például az élelmiszer kiegészítők, vagy az ásványi anyagok, vitaminok, dúsított élelmiszerekre vonatkozó szabályokat is megvizsgáltuk, tehát sokkal inkább, mint máskor figyelembe vettük ezt, illetve az egyes követelésekkel kapcsolatos szabályozás, ezt a parlament megvitatta, nagy vita volt, és a legutóbban elfogadott rendelet, ami a tájékoztatásról szól, tehát az élelmiszer címkén milyen tájékoztatást kell, hogy kapjon a fogyasztó, az volt ugye a legutóbbi. És ha talán a leginkább felvetett aggályból indulnék ki, a gluténmentes élelmiszerek kapcsán. Én nem tudom, hogy honnan gondolják, vagy miért gondolják a képviselők azt, hogy gyengülnek a szabályok, és hogy az állampolgárok védelme már nem olyan erős, mint volt. Én biztosíthatok mindenkit a szakbizottságban arról, hogy egyáltalán nem erről van szó, és az sem igaz, hogy további költségek merülnének föl. Mi a mostani helyzet? a gluténmentes rendeletben csak egy valami szerepel, ez pedig a címkézési követelmények. A címkézési követelmények megfogalmazzák, hogy mikor kell, vagy mikor tüntethető fel a címkén az, hogy gluténmentes vagy alacsony gluténtartalmú termék és a bizottság pontosan azt javasolja, hogy ugyanezt, szó szerint ugyanezt a megfogalmazást vegyük át, tehát a meglévő rendelkezésekből a gluténmentes vagy alacsony gluténtartalmú címkére vonatkozó szavakat pontosan ugyanígy vegyük át. Ez volt a korábbi javaslatunk, de időközben elfogadták a fogyasztók tájékoztatására vonatkozó szabályt is, tehát ez sokkal kellemesebb, vagy jobb, praktikusabb módja volt a munkának. Tehát mondom mindenkinek még egyszer, hogy a fogyasztóvédelmet nem ássuk alá, nem gyengül, és nem állnak itt elő semmilyen plusz költségek senkire nézve. köszönöm asszony a hozzászólásában kihangsúlyozta, a fogyókúrás szerek illetve az ezzel kapcsolatos vitát. Ugye tudjuk, hogy 2006-ban elfogadták a az élelmiszerekkel kapcsolatos állításokra vonatkozó rendeletet, és ez már működik, életben van, ezt kell figyelembe venni. Tudjuk azt, hogy bizonyos ilyen állításokat benyújtottak a bizottságnak, a bizottság aztán ezt továbbította az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatalnak, amely kiértékeli, hogy a, az állítások megállják-e helyüket, vagy sem, megalapozottak-e, vagy sem, és a feltételek pontosan ugyanazok, most is, mint amelyek akkor voltak. A mostani irányelven is ugyanezek a feltételek. A mostani az a 98 per 986-os. Amit megpróbáltunk elérni az az, hogy pozitív szavazat legyen az ilyen kijelentések kapcsán a tej helyettesítő termékek esetében. A tanácsban is hallottunk már bizonyos felvetéseket, aggályokat fogalmaztak meg olyan termékekkel kapcsolatban, amelyeket úgy dobnak piacra, hogy a teljes napi táplálék szükségletet kiváltják, tehát itt nem arról van szó, hogy valaki elrákcsál egy szeletet, és akkor azzal kivált egy étkezést a nap folyamán, hanem olyan termékeket dobnak a piacra bizonyos gyártók, amelyek az egész adott napi kalóriabevitelt helyettesítik, és ezeknek a kalóriatartalma rendkívül alacsony, 400-800 kilokalóriára kell gondolni, és mi meghallgattuk ezeket az aggályokat, meghallgattuk a tagállamokat is, és meghallgattuk a parlament véleményét is, és az összes félelmet a bizottság nyitott a vitára, talán eh, még a változtatásokat is meg lehet beszélni a javaslatban, ami ezeket a konkrét termékeket illeti. Azonban nem gondoljuk úgy, hogy a sportolók számára készült élelmiszerek ugyanebbe a kategóriába tartoznának. Az atléták nem tartoznak a kiszolgáltatott társadalmi csoportok közé. A felmérésekből kiderült, hogy az elmúlt években, amikor ugye lehetőségünk volt arra, hogy az atlétáknak szánt élelmiszerekre vonatkozó szabályokat változtassuk, vagy más kategóriák esetében is, nem volt erre igaziból lehetőség azért, mert a tudományos bizonyítékok folyamatosan változtak, és a, az olyan félelmek, hogy az innovációnak szabnánk gátat, akkorák voltak, hogy senki nem támogatta azt, hogy legyen konkrét jogi norma ezekre vonatkozóan és aztán az olyan állítások, termékekkel kapcsolatos állítások, amelyek pozitív véleményt kaptak a bizottságtól, ugye nem sokára majd ennek a testületnek a munkáját is önök fogják ellenőrizni, azt mondom, hogy ezek közül csak kettő-három esetben volt szó sportolók számára készített élelmiszerekről. élelmiszerekről. Tehát ezen a téren is a javaslat rendben van. Grösztett asszony, megint nyitottak vagyunk arra, meghallgatjuk azt, amit ön mond, de egy valamire mindenképpen reagálnom kell. Ön azt mondja, hogy szükség van a e, tápszerekre, illetve ezekre a speciális tej kiváltó gyermektejekre, mert a kisgyermekeknek nem lehet e, olyan tejet, rendes tejet adni, mert a e, tejben gyomírtó maradványok lehetnek, és így tovább. Hát, hogyha most én oda mennék a tejipar képviselőihez, és azt mondanám nekik, hogy hát a gyomírtószer vagy növényvédőszer maradványok miatt nem alkalmasak az egy és három éves korú gyerekek számára, hát azt hiszem, hogy fellázadna a tejipar. Úgyhogy nagyon óvatosan kell, át kell gondolnunk azt, hogy milyen érvekkel támasztunk alá egy lépést vagy javaslatot. de egyébként az innováción is hajlandóak vagyunk még tovább gondolkodni, azon, hogy hogyan tudnánk ösztönözni vagy segíteni az innovációt, ami pedig a független értékelést, a vizsgálatot illeti. Hadd mondjam azt, hogy én bízom abban, hogy az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság értékelése független, tehát ezt én nem vonom kétségbe. Letelt az időm, ha jól látom, elnök úr, úgyhogy abba hagyom. Frau wollte noch einmal. asszony még röviden hozzá kíván szólni. Igen, elnök úr, köszönöm, hogy megadta a szót, gyors leszek. Nem értek egyet azzal, amit a bizottság képviselője elmondott, egész egyszerűen azért, mert igen, vannak könnyítések a rendeletben, jól ismerem ezt a rendeletet, dolgoztam rajta, a fogyasztók tájékoztatását illető rendeletet jól ismerem, csak hogy ez még nincs hatályban jelenleg. A, ö, e, ezt a rendeletet nemrégiben fogadták el, uram, tehát ez még nincs hatályban. Tehát nincs megfelelő időnk, hogy tudjuk, mivel ez a rendelet még nincs hatályban, hogy ez a rendelet elegendő mértékben fogja majd vége, védeni a fogyasztókat, és ugyanakkor az élelmiszeripart is, hogyha erre szükség van, hogy szigorú keretek alakuljanak ki, hogy tudja az élelmiszeripar, hogy milyen irányba kell haladnia. Tehát azt kérjük, hogy hogy az önök javaslatába illesszék be a tápszereket, három éves életkorig, hiszen nagyon fontos ez, hiszen ezek a gyermekek érzékenyebbek, nagyon fontos, hogy olyan tejtermékeket fogyasszanak, amelyek ben a lehető legkevesebb növényvédőszer van, ismerjük a növényvédőszerekkel kapcsolatos rendeletet, tehát az a fontos, hogy a 0-3 éves korig terjedő gyermekeket védjük. Aztán ugyanez a helyzet azon személyek esetében, akik nem tudják megemészteni a glutént, tudjuk, hogy vannak laktózintoleránsak, tehát itt bizonyos szigorúságra van szükség, és az élelmiszeriparnak szintén tudnia kell, hogy mit is tegyen tehát az élelmiszerekkel kapcsolatos kijelentésekre vonatkozó rendelet, a fogyasztóvédelmi rendelet nem elegendő, sokkal több időre van idő, 4-5-6 évre, hogy ezt értékelni tudjuk, de jelenleg nem lehetséges az, hogy túlságosan hanyagok legyünk bizonyos lakossági rétegekkel kapcsolatban, akiknek specifikus élelmiszerekre van szükségük. Köszönöm. takula a jelentéstevő úr, hozzá kíván még valamit fűzni, tessék. Jó, kiitoksia. Igen, köszönöm, elnök úr, a lehetőséget, hogy mint egy a vita lezárásaként szóljak egy pár keresetlen szót a kollégák által elmondottakkal kapcsolatban. Grosztet asszonya tulajdonképpen egyetértek, de ahogy azt korábban említettem, mi mindössze véleményező szakbizottság vagyunk a környezetvédelmi és közegészségügyi és élelmiszerbiztonsági ENVI szakbizottságban kell koncentrálni ezekre a szempontokra. Persze a fogyasztóvédelem terén sokat valónk, tudniuk kell az embereknek, hogy mit vesznek magukhoz, mit fogyasztanak. A gluténmentes élelmiszerek kérdése valóban fontos és nagy fejtörést okozó kérdés. Ahogy azt a bizottság képviselő is elmondta, a Frederick Ries kolléganő által készített jelentésben egyértelműen szerepel, hogy egy rendelet készül, kell, hogy készüljön ezzel kapcsolatban. Van is egy 2011-es rendelet, de alapvetően engem kicsit zavar, hogy ezek a szabályok elszórva itt és ott szerepelnek. Jó lenne, hogyha az egy, a szabályok egy helyen egy egységes jogszabályban szerepelnének, hiszen végül is tudniuk kell az európai polgároknak, hogy mit fogyasztanak. A kutatás különösen fontos a mi szakbizottságunk számára, és meg kell tudnunk bizonyosodni arról, hogy a kutatás ezen a téren valóban nem részrehajló. Az elfogadhatatlan, hogy egy gyártó olyan állításokat tegyen, mondjuk egy címkén, vagy egy élelmiszer termékkel kapcsolatban, amely, eh, amely nem eh, bizonyított. Eh, vannak olyan gyártók, akik mindenféle megkérdőjelezhető kutatási eredményekre alapozva állítják a termékükről, hogy az ilyen egészséges, olyan egészséges, ez tartalmaz, azt tartalmaz. Ez megengedhetetlen. A fogyasztóvédelemnek valóban megkérdőjelezhetetlenül erős, szigorú szabályokat kell bevezetnie ezen a téren. Keddig még van idő módosító indítványokat benyújtani nekünk véleményező szakbizottságként az illetékes ENVI szakbizottsághoz, ahogy azt már jó néhányszor elmondtam. Valóban megpróbáltam véleményemben a mi szakbizottságunk hatáskörén belül maradni. Köszönöm. 17-e, január 17-e a módosítók benyújtásának határideje. Ezzel ezt a napi rendi pontot elintéztük, és átlépek a következő napi rendi pontra, január 31-én lesz, 23 24-én, 25-én lesz a következő ülésünk. Január 23-án zajlik le az alkotmányos ülés az, az elnök megválasztásával, tehát nem Strasbourgban, hanem a következő ülésünkön. Köszönöm, jó utat kívánok a következő munkafázishoz. Köszönöm.